Mes chers collègues, bonjour. Jó napot kívánok, kedves kollégáim! Azt ajánlom, hogy kezdjük el a munkát. Éppen ezért teljes csöndet kérek. Köszönöm. Un silence absolu. Előadó úr, Vircasszony, teljes csöndet kérek. Köszönöm szépen. Látták a napirend tervezetet, hogyha nincs megjegyzés, akkor úgy veszük, hogy ez a napirend lesz a munkánk alapja, ami engem illet. Két kis módosítást javaslok. Egyrészt eh, Reimer Böge előadóval egyetértésben a 8-as és 9-es napirendi pontot a következő ülésre kívánjuk áttenni. Ez a híres eh, Lisszaboni csomag, vagy bőge csomag, majd lamaszúr csomag, ma pedig Lisszaboni csomagnak hívjuk, de lehet, hogy egy nap majd más nevet adunk neki. Nincs meg még az összes információnk ahhoz, hogy valóban érdemben tudjunk erről beszélni, és a vélemény, amit a Költségvetési Bizottság a jogi szolgálattól kért, egyébként üdvözlöm a jogi szolgálatot, még nem érkezett meg. Pedig erre a véleményre mindenképpen szükségünk van, ahhoz, hogy úgy mondjam, egy utolsó nézetcserét folytassunk, és a lényegi álláspontunkat, taktikai álláspontunkat elfogadjuk e fontos témában. És ugyanúgy Jutta Haup kérésére azt javaslom, hogy a 12-es pontot halasszuk el, mert ez már a Kobu News-ban amúgy is benne van, és mivel nyerünk egy kis időt azzal, hogy ezt a, ezeket a napirendi pontokat a mai napon nem tárgyaljuk, éppen ezért azt javaslom, hogy kezdjük a vitánkat közös vitával, mégpedig az Alkotmányos Bizottság két társ előadójával. A 136-os cikk módosításáról van szó, vagyis az EU alapszerződése 136-os cikkének változtatásáról, és most pedig szívélyesen üdvözöljük blokk kollégánkat, aki az Alkotmányos Bizottság jelentőség Guatieri kollégát is üdvözlöm. Érdekes módon ma Kocolino lett a neve, de talán itt ugyanaz a helyzet, mint a Lisszaboni csomagtervnél. Egy egyszerű névváltoztatásról van szó. Kocolino úr fog erről a témáról nekünk beszámolni, el már blokkal, blokkal együtt. Majd pedig ennyit szerettem volna mondani a napirendről, és hogyha nincs megjegyzésünk, akkor így döntöttünk. Ami pedig az elnök közleményeit illeti. Első pont, a Költségvetési Bizottság nagy lelkesedésében úgy gondolta, hogy figyelembe véve az én személyes személy jegyeimet és születési dátumomat, én vagyok a legjobb helyzetre ahhoz, hogy az elnök leveleként véleményt adjak a bizottságnak az aktív időskor európai évéről, egyébként ez a 2012-es év lesz, az aktív időskor éve. A titkársággal technikailag ezt már egyeztettük, és hogyha nincs ellenükre, akkor alá fogok írni egy levet, levelet, ennek a tervezeteit kiosztottuk, és ezzel kedvező véleményt adnunk arról, hogy 2012 az lesz az az év, amikor az idősebbek aktívak lesznek. Kell-e ezt a levelet megszavazni? Kérdezem, hogy valaki ellenzi ezt a levelet. Nincs senki, úgy látom, aki ellenezni. Akkor úgy tekintsük, hogy a levelet elfogadtuk, és az idős elnök most az egész bizottság nevében ezt alá fogja írni. Köszönöm szépen. Bejelentések. Kaptunk mindannyian egy levelet Buzek elnök úr részéről, mégpedig arról, hogy a 2011-es kísérleti terv milyen állapotban van, European Strategy and Policy Analysis System, ez a levél rendkívül érdekes, mert ez az elnök nyitott és pozitív levele egy olyan iniciatívát illetően, amelyet a három intézmény indított el, és az első évben kísérleti jelleggel indítottuk be. A cél az, hogy ez a három intézmény szolgálataiban állandó szervként működjön. James seles kollégánk vállalta magára a feladatok egy részét, az ő dokumentumát is körbeadtuk. Én azt javaslom, hogy James két percben ismertesse, hogyan is áll ez a helyzet, és adjon nekünk ajánlásokat arról, hogy az elnök, Buzek elnök levelét hogyan kövessük nyomon, milyen folytatást adjunk James. Köszönöm, köszönöm, hogy ezt eh, felvették a szakbizottság napirendjére. Azt hiszem, hogy eh, költségvetési szempontból mindannyiunk számára meglepetés az, hogy kísérleti projektről van szó. Ez a 2005-01-es, 09 es per 2010-es projektről van szó, a költségvetési tétel lényege az, hogy a legfontosabb kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a szakpolitikusokat érdekli. Egyébként a tanács, a parlament és a bizottság foglalkozik ezzel. Ezt a rendszert gyorsan föl kell állítani azért, hogy 2012-ben már teljes sebességgel dolgozhasson. Buzekú levelét illetően az eljárásról van itt szó, a három intézmény az külügyi szolgálat jegyében dolgozta ezt ki, valamint hivatalos, formális iránymutatókat is szükséges kidolgozni a kísérleti projekt számára, és azt illetően is, hogy hogyan költjük el a pénzt e tekintetbe 2011-ben. Itt a lényeg az, hogy 2011-ig kell kidolgozni az egész rendszert. Az egyik a hosszú távú eh, gazdasági politikai környezet eh, tekintetében mind az EU, mind pedig a tagállamok viszonylatában. Másrészt pedig meg kell nézni, hogy milyen feladatok állnak a következő intézményes eh, időszak alatt az EU előtt, 2014 és 2019 között. A cél az, hogy a szakpolitika tervezésben koordináció jöjjön létre a különböző intézmények között azért, hogy magasabb minőségben tudjuk elemezni a különböző trendeket és kihívásokat, ez eddig nem történt meg, tehát jó irányba lépünk. Másrészt pedig európai stratégia politikai rendszert kívánunk létrehozni, amelyet ESPASZ-nak neveztünk el, és hogyha a kísérleti projekt siker, akkor a bizottság, ha jónak látja, akkor egy eh, állandó struktúrát fog eh, javasolni a 49-es cikk értelmében, de ez attól függ, hogy hogyan is alakul a továbbiakban a projekt. Az intézmények megkérték, hogy ennek a munkacsoportnak legyek tagja, és hogyha a Költségvetési Bizottság ezzel egyetért, akkor továbbra is ellátom ezt a feladatot, és önöket rendszeresen tájékoztatom az új fejleményekről. Ez most már stratégiai jellegű tervezés, és nem pedig spontán módon való lépésekről lesz itt szó az intézmény részéről. Köszönöm, kitűnő munkát végeztél, és ahogy mondtad, minden attól függ, hogy hogyan alakul ez a kísérleti projekt, hogyan válik be. De ez a szerv rendkívül fontos lesz, ez a lépés rendkívül fontos a három intézmény részére, és meg kell tanulni azt, hogy hosszú távú gondolkodás alapján dolgozzunk és tervezünk, eddig ez nem volt meg, és a három intézmény tudatában van ennek mindennek és ennek a hiánynak, és biztos vagyok benne, hogy a következő költségvetés tervezésekor is a javaslatokat figyelembe fogják venni. James, Francesca és az előadó, aki még nem érkezett meg, a Súrbizottság előadója, össze fog majd, ami a fenntartható finanszírozást illeti a projekt esetében. Másik bejelentés, Kobu News megjelent, az interneten közvetítjük ezt az ülést, valamint megtalálják a dokumentumok, néhány dokumentumot is megtalálnak a 2010-es költségvetés végrehajtásáról, ez is már az interneten van, és most még szeretném azt is jelezni, hogy február 3-án kaptunk egy levelet, egy levélmásolatot, ezt körbe fogom küldeni. Lewandowski biztos úr írta ezt a levelet az összes európai intézmény összes elnökének, beleértve Buzek elnököt, és ebben a levélben beszámol arról, hogy mi a véleménye, valamint udvariasan mit ajánlana az összes intézményi elnöknek, akkor, amikor a 2012-es évre a működési költségvetést tervezzék. Tudjuk, hogy minden intézménynek erőfeszítést kell tenni azért, hogy a működési költségeket csökkentse, hiszen ez a költségvetés már szűkösebb, és kívánatos lenne az, hogy kiegyensúlyozott erőfeszítést tegyen minden egyes intézmény etéren. Hármas pont pedig a jegyzőkönyvek elfogadása, de nincs jegyzőkönyv, így áttérhetünk a 3A pontra, mégpedig az Alkotmányügyi Bizottság társ előadója ismerteti azt, hogy az Európai Unió működésével kapcsolatos szerződést hogyan kívánják megváltoztatni, az európai szemeszter figyelembevételével és a költségvetési folyamatok figyelembevételével. Gualtieri úr kezdi, majd pedig Blok úrnak adom meg a szót. Presidente, Köszönöm, elnök úr. Brock kollégával helyesnek tartottuk, hogy kérjük, hogy bemutathassuk ezt a témát a Költségvetési Szakbizottság előtt, mert úgy véljük, hogy egy olyan témáról van szó, amelynek nagyon széles körű kihatásai vannak, és ezek a kihatások az ezen szakbizottság illetékességi körébe tartozó témákat is érintik. Ahogyan tudják, az egyszerűsített eljárást illetően a 48 per 6-os eljárásról van szó a szerződés felülvizsgálatának vonatkozásában, a parlamentnek véleményt kell adnia arról a reformról, amely belga javaslatra született, és már decemberben megállapodtak róla, tehát itt a 130-as cikk, szerződés, a szerződés 136-os cikkének felülvizsgálatáról van szó, mely szerint a tagállamok, amelyek euróval rendelkeznek, meghatározhatnak egy stabilitási mechanizmust, amelyet aktiválni kell majd, stb. stb. egyes feltételekkel. Most tehát úgy véltük, hogy hasznos lenne egy eszmecsere erről a témáról, még akkor is, hogyha a Költségvetési Szakbizottság nincs közvetlenül érintve ebben a folyamatban, hiszen mi az AFKO-ban jelentéstevők vagyunk, mivel az AFKO az illetékes, de van egy ekon vélemény is ebben a témában. Ez egy olyan téma viszont, ami kulcsfontosságú a szélesebb körű viták fényében is, amelyek jelenleg zajlanak az európai gazdasági kormányzásról, valamint az Európai Unió jövőjéről általánosabb értelemben. Természetesen mi saját feladatainkat a lehető legnagyobb felelősség érzettel látjuk el, tekintettel a rendkívül kényes témára. Természetesen a felelősség az nem jelenti azt, hogy a parlament kötelességeit kevésbé teljesíthetné, amikor is ezekről a problémákról vitázik, ezeket elemzi, mert ez egy mindenféleképpen súlyos eljárás, súlyos folyamat, a Lisszaboni szerződés felülvizsgálata. Nem is mondanék most semmit az eljárás jogi aggodalmakról, amelyek egyrésztről a magára az eljárásra vonatkoznak, valamint annak politikai kihatásaira is vonatkoznak, hiszen 27 tagállamban kell majd ratifikálni a, a felülvizsgálatot, amely egész Európát majd izgalomban tartja egészen 2013-ig, és természetesen 27 tagállam nemzeti parlamentjeivel is tárgyalásokat kell nyitni, sőt egyesek akár zsarolni is akarhatják Európát, hiszen a ratifikálási folyamat blokkolása katasztrofális következményekkel járna, az egységes valuta létére nézve. De az alkotmányos jellegű problémáktól eltekintve az a téma, amit az önök figyelmébe akartunk ajánlani, ez egy érdemi kérdés, mégpedig az a tény, hogy olyan okok miatt, amelyeket az Európai Tanács természetesen kifejt, a javaslat egy kormányközi jellegű mechanizmust irányoz elő. Tehát ez az Európai Unió intézményi struktúráján kívül van. A jelenlegi mechanizmus, amelyet a 122-es cikk második bekezdése alapján indítottak, ez egy közösségi eljárást indított a bizottság javaslatára, és itt van ez a 60 milliárd, amelyet az Európai Unió költségvetése garantál. Most a szerződés reformjával a jellegi mechanizmus az alkotmány ellenesnek minősül, és tiltottnak is, mondjuk így, még akkor is, hogyha egészen a következő szabályozás tájba lépéséig ennek alapján kell működnünk. És így a facility mechanizmus csak akkor aktiválható, hogyha ez a mechanizmus létrejön, amelyet a tagállamok hoznak létre egymás között. Tehát itt nem a közösségi módszer fog érvényesülni, az unió módszere, ahogyan ezt egyes politikai vezetőink nevezni kívánták. És ez egy olyan tény, amely a parlamentben csak mélységes aggodalmat kelthet. Láthattuk a vitákat a legutóbbi Európai Tanácson a versenyképesi paktumot illetően is, Nos, ez is, ez a téma is, legalábbis ennek az első tervezete, szinte egy kormányközi és külső jellegű kezdeményezés. Tehát itt van ez a tendencia, amely egyrésztről kedvező, hogy megerősítsük az, a gazdasági kormányzás elemeit, de másrésztről ez az intézményi szerkezeten kívül kerül, és ez problémákat vet fel, azt hiszem, hogy általánosabb kihatásokkal is bír majd ez az Európai Unió költségvetésére, annak szerepére, valamint a költségvetés és a gazdasági kormányzás kapcsolatára is kihat majd ez valamint a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokra és a ratifikációs tárgyalásokra, illetve folyamatra, amely 2013-ban véget kell, hogy érjen. Tehát számos kapcsolódási pont van, és azt hiszem, hogy ezek arra kellene, hogy ösztönözzék ezt a szakbizottságot, hogy figyelmesen értékelje, és némileg aggodalommal is azt, hogy milyen jelentőséggel bírnak ennek a reformnak a kihatásai. Hát mi még a tervezetünket nem mutattuk be, tehát szeretnénk meghallgatni az önök észrevételeit, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a közösségi módszert megerősítsük, az Európai Unió intézményes szerkezetét erősítsük, és felelősek kell, hogy legyünk az euró stabilitása szempontjából olyan fontos folyamat tekintetében. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, kolléga. Elmár Brock. Elnök úr, néhány kiegészítő megjegyzés. Tudjuk, hogy olyan helyzetben vagyunk, amely nagy kényszerekkel jár együtt, és ez megnehezíti a tájszerű döntést az EU számára. Tudjuk, hogy kell, hogy szülessen egy szabályozás, hogyha egy tagállam ezt szükségesnek tartja, akkor kiegészítést kérhet, vagy feltételeket támaszthat, és az Európai Bíróság ezt nem ö... Mikrofonba beszélek, nem? az, azó, így wiederhole nochmal. Még egyszer megismétlem, tehát vannak kényszerek, amelyek megnehezít, megnehezítik számunkra, hogy érdemi kérdésekkel foglalkozzunk, hiszen ez egyrésztről azzal függ össze, hogy van egy tagállam, amit én nagyon jól ismerek. Nos, ott olyan felfogások uralkodnak, hogy a primérjog megváltoztatása az Európai Unióban létre kell, hogy jöjjön, hogy ennek az országnak az alkotmánybírósága ne tudjon védő ernyőt használni az európai joggal szemben, illetve ezt ne tudja hatályon kívül helyezni. És ez politikai szükségszerűségeket is eredményez ebben az adott országban. A második dolog, az eurót csak akkor lehet tartósan biztosítani, hogyha van egy közös védőernyő, mindegy, hogy ez hogyan is néz ki, és csak ekkor lesz az eurónak megfelelő esélye. Tehát mindenképpen egy ernyő alá kell helyezni az eurót. A harmadik pont pedig, hogy ez egy relatív biztonsággal jár együtt minden egyes probléma ellenére, amelyet Roberto bemutatott. Ez csak egy egyszerűsített eljárással valósítható meg, mert hogyha ez az anomális ö, szerződés változtató módszer a régi módszer szerint zajlott volna, akkor az egy nagyon hosszadalmas folyamat lett volna, és a jelenlegi helyzetben ezt a hosszú folyamatot nem engedhettük volna meg magunknak. Nos, ez azt jelenti, hogy... Tehát ez az adott ország, ahol egyesek azt mondják, hogy a legala, legkisebb változtatások a szerződésben automatikusan népszavazáshoz kell, hogy vezessenek. És ebből az okból nem lehetséges például ezt a mondatot a szerződésbe beilleszteni az a 136-os cikk egyes bekezdéseként, mert ezt úgy lehetne értelmezni, hogy itt a tanácsadás körének erősítéséről van szó, és emiatt egy új hármas bekezdés születik majd, ahol is a tagállamok egy másik álláspontot képviselnek. És ebből természetesen egy olyan helyzet adódik, amelynél fel kell vetnünk a kérdést, hogy a kormányközi megközelítés további fejlődése hogyan zajlik majd, hiszen ott már nem lesz kapcsolódás a közösségi intézményekhez. A múltban úgy történt a dolog, hogy a kormányközi megoldásoknál a közösségi intézményeket megbízták, hogy ezeket a megoldásokat hajtsák végre, ezeket kísérjék, vagy akárhogy is hívjuk ezt a cselekvést, és aztán, hogyha a helyzet elért egy bizonyos pontot, akkor ezeket a módszereket lépésenként átvezették a közösségi módszerbe. De hogyha most mindezt tudatosan a közösségi módszeren kívül akarjuk végrehajtani, akkor fennáll annak a veszélye, hogy teljesen új intézményi erők alakulhatnak ki, amelyek az Európai, amelyeknek az Európai Unióhoz kevés közük van. És én megint csak egy a saját országomat nagyon jól ismerem. Például itt van a versenyképességi paktumra vonatkozó javaslat, ahol már egy szó nem esik az Európai Parlamentről. Az Európai Bizottságnak 12 hónap múlva lehetősége lesz arra, hogy egy elemzést készítsen, és a tagállami parlamentek új gyűlése fog majd a gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozni, ez szerint a javaslat szerint. Hogyha ez valósággá válna, akkor a piac szükségszerűségeinek nyomása révén egy kényszer keletkezne, illetve egy olyan fejlemény, ami számomra rendkívüli módon nyugtalanító. És hogyha ezt más kérdésekkel összekötöm, amelyekhez ez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik, például az új források kérdése, amelyről szintén vitáztunk, akkor ez is egy kiinduló pont. Nos, tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amit mindenféleképpen sokat kell vitatnunk, hiszen hogyha március 24-én, 25-én a tanácsban nem lesz döntés, az Európai Unió tehát ebben az esetben nem tud dönteni, akkor nem szeretném átélni, hogy mi történik majd 27-én a piacokon. Tehát most lehetőségünk van arra, hogy a véleményünk leadása révén nyomást gyakoroljunk, nem tudom, hogy felelősségi vagy illetékességi okokból olyan nagy a mozgástér, mozgásterünk, hogy ezt a március 27-et elszalaszthatjuk, hiszen hogyha mi nem adunk véleményt, akkor az Európai Tanács sem dönthet, tehát ez mindenképpen egy kényszert jelent. De a felelősség nem csupán az Európai Parlamenté, hanem a tagállamok, tagállamok illetve a tanács és a, parlament, a bizottsági is. Ebből az okból át kell tehát együtt gondolnunk, hogy ezen keretek között milyen észrevételeket tudunk kialakítani, azon dolgokat illetően, amelyeket megneveztünk, hiszen a megközelítés talán már nem változtatható meg az e, említett okok miatt, de egy hidat lehetne építeni az, a közösségi intézmények felé és így talán nem egy közösségi megoldás jönne létre, de talán egy köztes megoldás, ahogyan a múltban ez gyakran történt. Kérem tehát a véleményüket, hogy ez hogyan néznek ki. Roberto egy sor javaslattal élt, amelyeket támogatni tudok. Akár az egy-egy bekezdésnél is beilleszthetnénk ezt a mondatot, egy rugalmassági záradék formájában az a véleményem, hogy a megerősített együttműködés is szerepet játszhat ebben a kérdésben, a közösségi intézményekkel, de az a kezdetben megnevezett okok miatt mozgásterünk viszonylag csekély, hogyha gyakorlatias módon akarjuk megközelíteni ezt a kérdést, és kérem, hogy gondolják át, hogy mennyire tudunk kialakítani egy közös álláspontot a parlament részéről, amely bizonyos tekintéllyel bír majd a következő hetekben, hónapokban a megbeszéléseken, hogy aztán ezt a közös vonalat hozzá tudjuk, létre tudjuk hozni. Természetesen a jelentés, az álláspont, az állásfoglalás szintén használható lenne erre a célra, tehát ezt az egészet egy összcsomagként, egy teljes csomagként kellene használnunk, hiszen itt a stabilitási és növekedési paktumról is szó van, a versenyképességi paktumról, a pénzügyi perspektívákról és a saját forrásokról, és ilyen módon talán ez egy egyedülálló lehetőség lenne, hogy ezt egy közös csomagként, állásfoglalásként nyújtsuk be az Európai Parlament részéről. És ehhez hasznosak lennének ennek a szakbizottságnak a tapasztalata is. Köszönöm szépen. Merci, mon cher collègue. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Többen kértek szót. Egy pontosítás a határidőkkel kapcsolatban. Jelenleg mi a tervezett ütemterv az Alkotmányügyi Szakbizottságban az elfogadásra, és utána az állásfoglalás elfogadását mikor tervezik, az Alkotmányügyi Szakbizottság véleményét mikor tervezik elfogadni a szerződés tervezettel kapcsolatban, és hogyha van ehhez kapcsolódó jogszabálytervezet, akkor az egész csomagra vonatkozóan. Eh, Ahogyan Brock kolléga is emlékeztetett rá, a tanács azt kéri tőlünk, hogy tegyük lehetővé neki, hogy elfogadja a szerződés módosítását a következő ülésén, mégpedig március 24-én, 25-én, ami eredetileg egy nagyon szoros ütemtervet jelentett, a parlament véleményének elfogadásával, amelyre a márciusi első plenáris héten került volna sor, és egy olyan eljárással, amelynek már el kellett volna kezdődnie. Megpróbáljuk a márciusi első hetet megtartani hipotézisként, még akkor is, hogyha jobban szerettünk volna néhány rugalmasági elemet kihasználni, hogy egy szélesebb körű vitát tudjunk folytatni a parlamenten belül, és a többi intézménnyel is, amelyeknek szintén véleményt kell adniuk erről a kérdésről de minden esetre felvetettük b hogy lehetséges lenne a mini plenárison, a márciusi, márciusi mini plenárison elfogadni ezt az anyagot, amely közvetlenül megelőzni a március 24-i csúcsot, és ez lehetővé tenni az Európai Tanácsnak, hogy eljárjon a tervezetek szerint. Ez tehát a mi ütemtervünk, ami pedig a hat javaslatot illeti, Buzek elnök úr az Európai Tanács felé kötelezettséget vállalt a gyors eljárásra, de ebben az esetben természetesen, még akkor is, hogyha nem vagyok nagy szakértője ezeknek a határidőknek, elég hosszú időkről van szó, és bizonyosan nem lehet március az uh, eredmény elérések időpontja. Ami az AFKO és az ECON szakbizottságokat illeti? Ah, eh, az ECON esetében már, már lejárt a módosítók határ, benyújtásának de most a kompromisszumos módosítókat dolgozzák ki, nem tudom, hogy mikor kerül a sor szavazásra az ekonban, nem emlékszem rá, hogy be őszintén, ami pedig az afkót illeti. Egy ülést terveztünk 14-ére, ahol is a tervezetről fogunk vitázni, amit benyújtunk majd, ami pedig az afkóbeli szavazást illeti. Ez vagy egy rendkívül ülésen ejthető meg Strasbourgban hétfőn, és aztán csütörtökön szavazunk, vagy pedig a következő szakbizottsági héten, 14-től 17-ig, hogyha a márciusi miniplenárison fogunk majd szavazni az anyagról. Köszönöm szépen. Természetesen az is lehetséges, hogy a márciusi határidőt nem vesszük figyelembe, de az egy nagyon erős döntés lenne. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Monsieur... Köszönöm szépen. Álvaro úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Gualtieri kollégának is, és különösen Brock úrnak ezt a nagyon érdekes elemzést, és különösen a tagállamok szempontját, illetve annak a tagállamnak a szempontját, amit én is nagyon jól ismerek, hát ez nem teszi egyszerűbbé a dolgokat. Egy konkrét kérdés, hogy mit tanácsolna, Itt vannak tehát a határidők. Jól értettem, hogy a parlament ha a parlament nem ad levéleményt, akkor megköti a tanács kezét ezzel? Tehát ez egy nagyon felelősséges kérdés a parlament részéről. Természetesen a tanácsolások során nagy érdekünk fűződik ahhoz a kérdéshez egy részről, és itt a további gazdasági koordináció kérdésére utalok például a versenyképességi csomagra, amely véleményem szerint egy kormányközi bázison alapul a jellegi formájában, és az európai és tagállami parlamenteket kihagyja. A SWIFT megállapodásnál is felvetettük már ezt, hogy a parlament módosítását a tanács szövegbe fel lehet -e venni. Tehát a tanács javaslatát így módon lehetett változtatni, és így be tudtuk vinni a mi észrevételeinket a anyagába. Van-e mozgástér egy ilyen eljárásra, hiszen van már egy precedens egy ilyen esetre? Például a versenyképesség a stabilitási paktum területén a parlament részvétele, hogy ilyen módon a parlament észrevételét ebbe az anyagba be lehetne vinni, és ez így, így módon egy jogilag kötelező dokumentumá válna, és ami pedig a stabilitási paktumot illeti, megmaradunk-e a fordított többség eddigi javaslatának, javaslatánál, tehát a 136-osra utalnék, ez egy automatizmus, a szankciókat illetően itt egy fordított többségről van szó, és van-e mozgástér arra, hogy a tanács szövegében a parlament által elfogadott szövegformát vigyük be, hogy ezt a részvételt, amelyet hiányosnak jegyzett meg, azt garantálni tudjuk. Köszönöm. Elga Trüppel. Köszönöm. Elga Trüppel. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a két szakértőnek is a gondolataikat. További kérdést tennék fel Alexander Alvaróhoz kapcsolódva. Tehát, hogyha mindent jól értettem, a döntő csúcs ezzel a kérdéssel kapcsolatban, a gazdasági csomag, a versenyképes, ez 24-én, 25-én márciusban lesz és hogy dönteni tudjanak, nekik a parlament állásfoglalására van szükségük, és mi az ő politikájukat egyre nagyobb aggodalommal tekintjük, hiszen ez egyre inkább kormányközi jellegűvé válik, és egyre kevesebb szerepet biztosít a parlamentnek, ez nem állhat érdekünkben. Felvetődik tehát a kérdés Alexander Alvaróhoz kapcsolódva, hogy van-e esély ezt befolyásolni, hogyha a parlament felelősségteljes szerepére appellálnak, amelyek, amelynek ezt a határidőt be kell tartani, és akkor mi el tudunk feléjük mozdulni egy ilyenfajta nyilatkozat amelynek terhelhetőnek kell lennie. Tehát volt már más uh, ilyenfajta eset a tanácssal, Tehát lehetne egy olyan megfogalmazás, amely egy jogilag kötelező érvényel bír, vagy egy politikai kötöttséget jelent, és ez egy deal lenne, egy alkudozás, mi betartjuk a dátumot, és azt akarjuk ugyanakkor, hogy fontos szerepet játszunk majd a további folyamatokban. Talán így a tárgyalási mozgás teret illetően tudnának-e valamit mondani ezzel a stratégiával kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm. Kelfinul. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Не за Elnök úr, nem csak a Lisszaboni szerződés módosításával van a probléma, hanem a versenyképességi paktummal is, amiről a legutóbbi tanácsülés tárgyalt. Személy szerint eh, eléggé borulátó vagyok. Nem gondolom azt, hogy a módosításoknak a pénzügyi stabilitásra nagy kihatásuk lenne az euró térségben sem. Egyelőre kormányközi koordináció van életben, és a tanács ennél magasabb szintű koordinációt kérne, de nincs meg ennek a megfelelő kihatása. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy úgy tűnik, hogy az euró térségben is egyfajta megoldás van kibontakozóban, nem csak az eurótérségben, hanem minden tagállam szintjén. Tehát általában véve egy közösségi politika van kialakulóban. Köszönöm, hogy a Költségvetési Szakbizottságban feltétek ezt a kérdést, hiszen mind a bizottság, mind a tanács fontosnak tartja, hogy a segítség támogató instrumentum megfelelő legyen, ugyanakkor semleges is. Fontos, hogy semleges legyen, amennyiben a költségvetés megfelelő garanciákat tud ehhez felállítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az érdekünkben az áll, hogy az európai politikák stabilitását és az európai költségvetést meg tudjuk őrizni. És minden olyan javaslat, amely ezen stabilitás ellenébe menne, amely ö, növeli a kockázatot vagy csökkenti az eszközöket, ezt mindig el kell utasítani. Amennyiben az intézmények nem vesznek részt a nagy problémák megoldásában, ezzel csökkenne a bizalom is. Azt gondolom, hogy a mi álláspontunknak a következő ennek kell lennie, és meg kell próbálni a jelenlegi mechanizmusokkal megtalálni a megoldást. Súrján úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy az euró stabilitásának a kérdése nagyon szorosan összefügg az európai költségvetéssel. Erre a kérdésre még a koordinátorok ülésén szeretnék visszatérni. A, ugyanakkor azt is szeretném, hogyha az Európai Parlament a maga döntéseiben nem a problémát okozná, hanem a megoldás felé vinni előre az ügyeket, ugyanis könnyen olyan helyzetet, látszatot teremthetünk, amelyben az egyes kormányok tudatosan igyekeznek az egyébként sokkal bonyolultabb kormányközi megoldás felé mozdulni, ahelyett, hogy uniós megoldás felé mozduljanak. Teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez rossz irány, és semmiképpen nem felel meg a demokratikus követelményeknek. Nagyon erősen támogatom ennek a fényében azt, hogy lehetőleg a márciusi első ülésen tegyünk pontot a dolog végére. Ha ez nem megy, hallottunk, hogy van egy B-terv, hogy még a március kettővel nem blokkoljuk le a folyamatot. De mindenképpen azt szeretném, hogy ez a blokkolás semmiképpen ne következzék be, és azt hiszem, hogy amit Helga fölvetett, hogy ez egyfajta üzlet része lehet, az eh, nagyon pozitíven meggondolandó. Tehát lehet, hogy ebbe az irányba tudunk előre menni. Látható legyen a tanács számára és az európai polgárok számára is, hogy mi a stabilitásért nagyon sok mindent megteszünk.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 azt gondolom, hogy ez stratégiai jelentőségű kérdés, ugyanis miután tudjuk, hogy hogyan mentek a tárgyalások a költségvetéssel kapcsolatban, különösen pedig ami a saját erőforrásokat illeti, amelyek kapcsolatban a parlamenttel konzultálni kell, de talán más formában, mint amit mi szerettünk volna, tehát hogy tényleg konkrétan bevonjanak minket ebbe a folyamatba. Hát egy ilyen kérdésben rendkívül fontos az, hogy megfelelő nyomást tudjunk gyakorolni azért, hogy nehogy kikerüljenek minket. Ami a határidőket illeti, én magam is azt gondolom, hogy nem szabad ö, húzni az időt. Szerintem március 24 túlságosan késő, úgyhogy mindenképpen meg kellene próbálni a márciusi első plenárison ezt elfogadni. És mindenképpen ezt a rendelkezésre álló időt kihasználni arra, hogy egy stratégiát kilakítsunk, hogy súlya legyen annak, amit mondunk. Szerintem itt ö, fontos kérdések vannak. Egyrészt az euró stabilitása. A parlament súlyát kell ö, valahogy ö, érvényesíteni, hogyha ez nem sikerül, az nagyon rossz üzenet lenne. Amit a költségvetéssel kapcsolatban tettünk, hát ez egyfajta akrobata mutatvány volt, lehet ezt jónak vagy rossznak is minősíteni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a parlamentnek megfelelő hangja legyen, és ezzel kapcsolatban stratégiát alakítsunk ki. Köszönöm. Izabel Bokros úr. Thank you very much. Just very briefly. Köszönöm, nagyon röviden. Nem hiszem, hogy a versenyképességi kérdést úgy kell megközelíteni, hogy több vagy kevesebb hatalmat ad -e a parlamentnek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a költségvetés szempontjából kellene ezt a kérdést megközelíteni. Nem feltétlenül első szinten. Azt gondolom, hogy egyelőre ez az elgondolás azt mutatja, hogy a tanácsnak van igaza, miszerint végül felismerték, hogy a versenyképességi kérdés az alapkövennek a kérdésnek, tehát az alapköve az egész eurótérségi stabilitás és azon túlmenő stabilitás kérdésének. Teljesen egyetértek Iványlóval, hogy ez nem csak az eurótérségre, hanem az egész Európai Unióra vonatkozó kérdés. Nem azért, mert nem tetszik nekem az egy vagy kétsebességes Európa, itt nem erről van szó. Hogyha az egész Európai Unió stabilitását akarjuk megvizsgálni, akkor ez a két dolog annyira kapcsolódik egymáshoz, hogy nem lehet stabil az euró, hogyha a többi tagállam nem stabil, és vice versa, akármilyen kis tagállamról legyen is szó. Tehát ami a következményeket illeti, tényleg azt gondolom, hogy először is több tájékoztatást kell kapnunk az érintett kormányoktól, akik ezt az ötletet próbálják elterjeszteni, hogy konkrétan mit akarnak elérni, mert ez egyelőre nem egyértelmű. És hogyha ez februárban lehetséges, akkor még mindig lesz időnk arra, március elejéig, hogy a parlament állásfoglalást fogalmazzon meg, és így hallgathassuk a hangunkat. Merci. Dernier orateur, monsieur... Köszönöm. Aglund úr. Yes, Chairman, I have happened... Köszönöm, elnök úr. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én is egyik előadója voltam a kormányzási csomagnak, gazdasági kormányzási csomagnak. Nos, először is az előadók csoportjában, akik a gazdasági kormányzás csomaggal foglalkoztak, eredetileg szeptemberben nyújtották ezt be, és más kapcsolódó kérdésekről is beszéltünk, ez rendes eljárás keretein belül folyt a parlamentben, és általában hát vannak olyan dolgok, amikbe a tanács nem szeretne minket bevonni, és tehát stratégiai kérdés, amivel kapcsolatban volt már jó és rossz tapasztalatunk is. Azt gondolom, hogy felelősen kell eljárnunk, tehát azok a részek, ahol együttdöntés van, azzal kapcsolatban nekünk megfelelő javaslatokkal kell élnünk, ahogy ezt tettük a gazdasági kormányzási csomagban is, az Econban erről most van szó, és a határidőpont ezen a héten van a szóbeli módosítók benyújtására. Természetesen össze kell kötni ezeket a dolgokat, de az teszi nehézé a dolgot, hogy mindig újabb dolgok történnek, hiszen a tanács ugyanazon gazdasági kormányzatcsomaggal foglalkozik, mint mi, de e, például e, különböző kormány és államfok, e, Sárközi és Merkel újabb dolgokkal állnak elő, aminek nincsen formális hivatalos státusza. Tehát hivatalosan a tanács ugyanezzel a csomaggal foglalkozik, mint mi, az ö, Magyarország elnökli ezt, de bonyolult a helyzet, mert az újságírók, a média és a közvélemény olyan dolgokról beszélnek, amik hivatalosan nem is léteznek. Ugyanakkor van a rendes eljárás a gazdasági kormányzási csomagra vonatkozóan. Tehát én azt javasolnám, hogy a meglévő csomaggal foglalkozzunk, ami a tanástól érkezett, és ami az új elemeket illeti, amelyek nem voltak az eredeti bizottsági javaslatban, amivel lehet, hogy nem értünk egyet itt a szakbizottságban vagy a parlamentben, de hát vannak ezek az újabb elemek, minden esetre azt gondolom, hogy a legkonstruktívabb megközelítés, hogyha a meglévő eredeti csomaggal foglalkozunk. Hiszen természetesen engem is érzékenyen érintenek ezek a dolgok, de hogyha a tanács 15 különböző irányba mozdul el egyszerre, nem könnyű ezt kezelni. De ezt akartam kihangsúlyozni, és elmondani, hogy a gazdasági kormányzási csomag valóban foglalkozik a kérdéssel, és továbbra is nyitott még a héten a módosítókra a határidő. Köszönöm. Merci, Köszönöm, kedves kollégák. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Néhány megjegyzést én magam is tennék. Először is, ahogy az előadók jelezték, és a legtöbb hozzászóló, az annak a szükségessége áll előttünk, hogy gyorsan lépjünk, gyorsan hozzunk döntést, és azt is mondanám, hogy más megoldás, más választásunk nincsen, mint hogy pozitív döntést hozzunk. Ez világos. Személyesen még hozzátenném a véleményemet, hogy azt nem sajnálhatjuk rendszeresen az, hogy a kormányok túl lassan döntenek, vagy pedig éppen az, hogy túl gyorsan döntenek. És azt is megállapítom, hogy a legtöbb hozzászóló olyan megjegyzéseket tett, amelyekkel csatlakoztak a két előadó véleményéhez. Szeretünk volna valamilyen más megoldást, mégpedig olyat, ami teljes mértékben európai, sőt közösségi, de most olyan politikai helyzet előtt állunk, hogy nagyon nehéz másképpen lépni, és sajnos a politikában a realitásokat kell időnként figyelembe venni, nem csak az álmokat, és most éppen ilyen pontra érkeztünk. Mindenki megértette, ugye, hogy három szövegkategória létezik. Egyrészt a mini szerződés, a kis szerződésmódosítás a 136-os cikk módosítással. Ezzel kapcsolatosan a parlamentnek lehetősége van arra, hogy a tanács feladatát komplikáltabbá tegye, és az egész műveletet megbuktassa, hogyha a parlament az egyszerűsített elfogadást elutasítja. És ebben az esetben az Európai Konvent súlyos eljárására van, vagy lenne szükség, akkor minden le is állna. Azután itt van a jogalkotási csomag, az Economic Governance, az Econ van a kollégánk az előadó, itt hat szövegről van szó, mindegyik összefügg egymással. És ott vannak a javaslatok, amelyeket az Európai Tanács néhány tagja tette egy csúcson, vagyis, hogy a stabilitási paktumot egészítsük ki versenyképességi paktummal, vagy valami mással, és ezzel egy új eh, elmélkedési műhely jönne létre az Európai Bizottsággal, Van Rompuy elnök ural együtt valamikor márciusban eh, történne ez meg, és az Európai Tanács kérésére márciusban globális egyezmény születne, és ezzel beindítanák eh, azt is, hogy a parlament egyetértene, hiszen jogilag már meg lenne egy szöveg, és azután pedig lenne egy politikai megoldás is azzal, hogy a stabilitási növekedési paktumnak rendeletet adjunk. A másik az, hogy minket foglalkoztatnak ezek a kérdések, de főleg azokat, akik a az ECOM bizottságban vannak, de a versenyképességi paktum sem kifejezetten a mi ügyünk, viszont mint költségvetési bizottság érintve vagyunk, mégpedig olyan mértékben, ahogy az unió költségvetését fel akarják majd használni. Vagy pedig, és inkább erről van szó, attól függően, hogy a, az unió költségvetése már erre nem szolgálna, mert, és ebben a helyzetben vagyunk, hiszen tavaly májusban, május 9-én elfogadott megállapodás 440 milliárd eurót fogadott el, valamint 60 milliárd euró közösségi részt, amit az európai költségvetés garantál, és az új mechanizmus, amely ezt a régit helyettesítené 2014-től, ez kifejezetten teljes mértékben kormányközi lenne, ennek már nem lenne közösségi aspektusa. Miért? Mert néhány kormány nevezetesen azon országok kormányai, amelyek nem tagjai az eurozónának, és nem is akarnak gyorsan hozzá válni, nem akarnak semmilyen kockázatot válni, vállalni arra, hogy akár indirekt módon részt vegyenek a mechanizmus finanszírozásában az európai költségvetésen keresztül. Ami minket foglalkoztat itt a Költségvetési Bizottságban az az, hogy elégedettek vagyunk-e azzal, hogy valamely rendszer, amit idéglenesen hozunk létre 2013-ig, ez tavaly májusban született meg ez a döntés, és 60 milliárd milliárdos kölcsön mértékében egy közösségi eleme is van ennek az ideiglenes mechanizmusnak, és ezt majd egy olyan rendszer váltaná fel, amelyikhez a közösségi költségvetésnek semmi köze. Annyira kényes ez a kérdés számunkra, mondhatnám azt is, hogy szórakoztató, vagy mulatságos számunkra, mivel beleegyeztünk a 2010 májusi mechanizmusba, de ugyanakkor egyébként ezt meg is jegyeztük, az a garancia, amelyet az európai költségvetésnek adnia kell, ezt a garanciát nem finanszírozták. Ebben volt egy politikai döntés is, mely szerint a kormányok figyelembe véve azt, hogy az implicit garancia az a különbség, ami a pénzügyi terv plafonjai és a költségvetés összege között van kategóriánként, vagyis a plafonok alatti tartalékok ott vannak, és ennek alapján számították ki a 60 milliárdot, de ez csak elméleti volt, hiszen ennek jogi alapja, jogi értéke nem volt egyáltalán, és ezt mi fel is fedeztük, erről beszéltünk is, és akkor azt mondtuk, amikor Bőge úr jelentésével kapcsolatosan állásfoglalásunk született, és még ott van a súrbizottság eh, állásfoglalása is, akkor mi azt mondtuk, hogy ha tartós mechanizmust akarunk, akkor ellentételezés kell, egy igazi jogi alap, jogi és pénzügyi alap, ami biztosítja az európai költségvetés általi garanciát. De most ez a kérdés már nem merül fel, mert a költségvetésünket semmi nem fenyegeti, viszont a közösségi politika számára ez nem jó hír, és az európai közösségi dimenzió számára, a családi dimenzió számára, hogy így mondjam, az európai finanszírozás számára ez nem jó hír. Ezt elmondtuk, de közben ott vannak a határidők, amelyek kötnek bennünket, és ezek igen szorosak, ahogy elmondták az előadók. Éppen ezért az az érzésem, hogy igen, nehéz lesz a Költségvetési Bizottság számára az, hogy hivatalos véleményt adjon, mint bizottság. Én azt javaslom önöknek e problémát illetően, hogy mit is tehet a Költségvetési Bizottság, mint bizottság, és milyen ütemterv mellett. Én azt javaslom, hogy ezt a problémát vessük fel a koordinátorok ülésén, azért, hogy együtt lássuk, milyen formát ölthet ez. Van-e időnk arra, hogy a Költségvetési Bizottság véleményét kidolgozzuk? Hogyha igen, akkor meglátjuk, hogy mikor. Vagy ha nincs időnk, akkor ezt megállapítjuk, vagy pedig akkor milyen formában tudjuk az érzéseinket kifejezni. Különböző vélemények hangzottak el, de mindent összevetve azért a konszenzus elég széles körül akkor ez milyen forma legyen? Elnöki levél, vagy egy módosítás, amit a mi frakcióink terjesztenek elő? Talán ez lenne a legkönnyebb megoldás. De tudni kell, hogy ha a politikai helyzet úgy alakul, hogy gyorsan kell válaszolnunk, és igen el kell válaszolni, akkor szerintem, és ezt a többen önök közül elmondták, meg kell ragadni az alkalmat, vagyis a márciusi állásfoglalást a plenárison, ez egy globális állásfoglalás lenne, hogy az előadó mondta, a szerződés reformról és a hat törvényről, a gazdaság irányításról. Ne kell ragadni ezt az alkalmat azért, hogy a parlament bejelentse, milyen lesz a hozzáállása mostantól fogva a jövőbeli témákhoz, a jövőbeli szövegekhez, a jövőbeli határidőkhöz. akkor, hogyha igazából nem tudja ellenezni vagy módosítani a szerződés módosítást. A megegyezés ellentételezéseként a parlament kimondaná, hogy minden fontos pénzügyi döntés esetén, költségvetési bizottsági vagy súra bizottsági döntés esetén a parlament hallatni akarja a hangját figyelembe véve az európai szemesztert, a gazdaság kormányzást és a parlamentnek ezekhez való viszony, viszonyát. Bálcáni kolléganőnk előadója a témának, és erről most mindjárt beszélni is fogunk. Azt kell megnézni, hogy fokozatosan a költségvetési vitát elindítsuk, és belevegyük a, az európai szemeszter folyamatába, és van egy másik hipotézis, tanulmányozhatnánk azt, hogy a 2014-től induló pénzügyi terv esetében a SUR bizottság előadója foglalkozna ezzel a kérdéssel. Én ezt javaslom, kedves kollégák, az előadók akarnak-e még hozzászólni? Látom, hogy Elmar Brock valamire nagyon összpontosít, el már ne aludjon, mert a kolléganője szót kért. A kollégája. Elnök úr, egyes kollégák kérdéseket tettek fel, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet, de elnök úr már tulajdonképpen ezt részben meg is tette. Azt hiszem, hogy itt ez egy olyan érvelés, hogy az Európai Unió költségvetése két okból csak korlátozott szerepet játszhat, hiszen itt van a csomag, ami talán nem adja meg ehhez a megfelelő potenciált, hogy mi ö, a véleményt módosítsuk. És a tagállami költségvetéseken keresztül vezet talán az út, és csak záradék el rendelkezésünkre, és ehelyütt nem tudjuk megváltoztatni a szerződést, hiszen nincs erre vonatkozó eljárásunk. Nos, ez a politikai többségi felfogás szerint egyes tagállamokban érvényes ez a vélemény. A második kérdés Trüppel asszony és Alvaro úr kérdésére vonatkozóan, a közösségi intézmények részvételére vonatkozóan nem az Európai Parlament szót használtam, hanem közösségi intézmények szót, hiszen a parlamentet nem kérdezték azonnal, hogyha megnézzük a versenyképes csomag katalógusát, ott ez nem közösségi kompetencia, és éppen ezért az Európai Parlament nem is vett részt a jogalkotásban, hanem itt inkább az a kérdés vetődik fel, hogy itt az Európai Bizottság titkársága kommentelje ezt az anyagot. És azt követően lehet egy hidat építeni a közösségi intézmények felé. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindennek körül forog. Az elnök úr helyesen említette, hogy három különböző csomaggal van dolgunk, a téma körökről döntenünk kell, tehát itt van egyrésztről a szerződésmódosítás, az együttdöntési jog, és itt az időterv kérdése vetődik fel, aztán itt van a stabilitás és növekedési paktum, ahol egy döntési joggal rendelkezünk, valamint itt van a vita a versenyképességi csomag tárgyában, ahol szintén semmivel nem rendelkezünk, semmilyen joggal. És akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen helyen kezdhetjük meg a munkát annak érdekében, hogy a három témából legalább kettőnél ne zárjanak ki minket teljes mértékben, mint közösségi intézménytől. Tehát kérdés az, hogy hol is kezdhetjük meg a munkát, hogy talán a szerződésmódosítás kérdését használjuk fel az ottani korlátozott lehetőségeket, amiket az elnök úr az imént leírt, hogy a tanástól kötelezettségvállást kaphassunk, ami nekünk megfelel, vagy pedig a jogalkotási eljárásnál tegyük ezt meg a stabilitás és növekedési csomaggal kapcsolatban. Most mind a kettő időben nem párhuzasom fut, és ez egy fontos fegyver lehet számunkra. A gazdasági szakbizottságbeli kollégák nagyon sok nagy szakértője a pénzügyi, pénzügyi piacoknak, és talán ebből majd a parlament számára egy ütőerő keletkezhet, és ezt egy felülrendelt nézőpontnak lehet tekinteni. Azt hiszem, hogy ezt figyelembe kellene vennünk, és a szakbizottság presztízsalken is nagyon jól kiismeri magát ebben a helyzetben, hiszen itt elvekről szó, van szó a parlament számára, és mi minden szükségszerűség mellett ki kell, hogy álljunk az elveink mellett. Azt hiszem, hogy kevés kedvünk van arra, hogy ne álljunk ki elveink mellett, hanem világosan kell fogalmaznunk, hiszen a hitelességünk forog kockán, és éppen ezért meg kell próbálnunk kompromisszumot elérni amely a mi elképzeléseinket nem hagyja teljes mértékben figyelmen kívül. A bizottság, hála Istennek, első ízben a versenyképességi csomag esetében a parlamentben a legutolsó alkalommal valami érthető dolgot mondott. Tehát itt elsősorban a bizottságról van szó ebben a kérdésben, és a parlament csupán másodrangú szereplő, éppen ezért érdekelne, hogy ebben a kérdésben el tudjunk jutni oda, hogy előre léphessünk. Meg kell néznünk, hogy formális együttműködés lehetőségét ki tudjuk-e használni, vagy ezt valóban használjuk el. Szeretnék utalni arra, hogy amit a nem euróvezetbeli kollégák mondtak ebben az összefüggésben, hogyha jogilag vagy tényszerűleg az együttműködés, a megerősített együttműködés, együttműködés lehetőségét használjuk az intézményekkel, akkor ez azt jelenti, hogy világos szabályok vannak, és azok az országok, amelyek nincsenek benne ebben, akkor azoknak nem kell csatlakozniuk ehhez a megoldáshoz. Tehát ők kint maradhatnak ebből. És talán ez egy ötlet lenne az euróövezeten kívüli kollégáknak, hogy segítsünk nekik, hogy az euróövezeten belül ne csináljanak értelmetlenséget az illető tagállamok. Azt hiszem, hogy egyebekben nehezen lehetne őket bevonni, és ez egy kiindulási pont lehetne, amelynek mentén a következő napokban dolgozhatunk, és elnök úr, hogyha ön a szokásos eljárás módjával egy álláspontot dolgoznak ki a szakbizottsága részéről, és ezt egy levélben foglalná össze, amely ezt az intézményi összefüggést erősen kifejezésre jutatja, akkor az azt hiszem, hogy mindkét jelentéstevő számára mindenféleképpen egy sok segítséget jelentő levél lenne, amivel nagyon sok mindent tudnánk kezdeni. Köszönöm szépen, előadó úr. Inge szeretne még hozzászólni reménykedtem, hiszen vannak híresztelések, hogy a tagállamokban az euró övezetet illetően vannak olyan parlamentek, amelyek ebből kimaradnának. Ez csupán egy híresztelés, vagy ez egy valódi igen, van egy ország, abból az országból, amit a legjobban ismerek, ami egyébként nyomtatott, de valójában hivatalosan nem létezik, mely szerint lesz egy tagállami parlamenti gyűlés, rendszeresen össze kellene ezt a gyűlést hívni a versenyképességi paktum kérdéseiben, és ezen túlmenően is olyan kérdésekben, amelyek ellentétben állnak a tagállami jogalkotással. Yeah. Rendben. Köszönöm szépen a pontosításokat, és köszönöm a két társ előadónak, a közreműködését. A koordinátorok ülésén ezt meg fogjuk ismét vizsgálni. Kedves kollégák, most pedig a negyedik napi rendi pontra fogunk áttérni. Egyébként ez a téma hosszú időt vett el. A következő pontok esetén kérem, hogy legyünk nagyon tömörek, még a nagyon fontos pontok esetén is olyanok esetén, mint a 4-es és az 5-ös 2012-es évi költségvetés előkészítése, a dokumentumokat kiosztottuk, és ezt a két előadó fogja prezentálni. Franceskának adom meg azonnal a szót. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Mindenek előtt eh, köszönetet szeretnék mondani a Költségvetési Szakbizottság titkárságának, François Zsevelnek és ezzel Izabel Defárnak, hiszen valóban nagyon gyorsan dolgoztak, ugyanakkor nagyon gondosan is. Tehát nagyon szerencsések vagyunk mi a Költségvetési Szakbizottság részéről, hogy ennyire értékes személyekből áll a titkárságunk. Aztán szeretnék még foglalkozni az a vitával is, amire sor került uh, január 26-án itt a szakbizottságban, mely vita során egy igény vetődött fel egy politikai orientáció kialakítására részünkről a 2012-es költségvetési eljárás megnyitása kapcsán. Nos, tehát innen származik egy állásfoglalási javaslat elképzelése, amelyet talán már javaslat, javaslatként be tudok majd mutatni március harmadikai ülésünkön. Nos, az állásfoglalásnak a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos stratégiánk lenne a tárgya, és valamennyire részt vehetnénk ebben, hogy ezt a költségvetési eljárást körvonalazzuk, amely az első európai szemeszterrel összekapcsolódik. Tehát ez az európai gazdasági kormányzás egy elemévé válik, és mindenek előtt egy erős eszközzé annak érdekében, hogy a tagállami költségvetésekkel összhangban megtegyük az első lépést a 2020-as stratégia megvalósítása felé. Ez tehát egy állásfoglalási javaslat, amelyet majd a március harmadikai ülésünkön mutatok be. Az egyetlen kényes dolog az, hogy csupán angolul tudom ezt elkészíteni, és angol nyelven kellene a módosítókat is benyújtani, de remélhetőleg ezzel kapcsolatban nem lesz nehézség, és egyetértenek ezzel. Már egy ütemtervet is elkészítettem a szakbizottság, illetve a specializált szakbizottságokkal való találkozót, illetően 23-án februárban kezdődik ez, és március 22-én zárul ez a sorozat, tehát egész március a rendelkezésünkre áll és remélhetőleg ezek a találkozók arra szolgálnak majd, hogy a 2020-as stratégia fényében jobban meghatározzuk azokat a prioritásokat, amelyeket a mi olvasatunkban szeretnénk beépíteni a 2012-es költségvetésbe. Megkapták a munkadokumentumomat is ezzel a költségvetéssel kapcsolatban, amelyben megpróbáltam jobban bemutatni főként a módszert. Az egyik javaslatom tehát, amelyet konkrétan megvalósíthatnánk az európai szemeszter, illetve a költségvetési eljárás során. Ez két szakaszból állna. Egyrésztről egy erőfeszítést kell tenni az átláthatóság, az érthetőség érdekében a költségvetésünket illetően, és az a lényeg, hogy a kiadásokat világosabban feltüntethessük, amelyek a 2020-as stratégiához kapcsolódnak a az öt nagy célkitűzés, illetve hét nagy cselekvés mentén ebben a stratégiában, és ez lehetővé tenni a mi költségvetésünk ezen költségvetési tételeinek megszilárdítását, valamint a tagállami költségvetések idevágó tételeinek megszilárdítását és aztán április 13-án lesz egy találkozó a tagállami parlamenti képviselőkkel, tehát az a lényeg, hogy költségvetésünk világosabb legyen, könnyebben olvasható azon kiadások tekintetében, amelyek az Európa 2020-as stratégiához kapcsolódnak, és a tagállami ö, költségvetésekkel is erősebb kapcsolatot hozzunk létre. Nos, a munkadokumentumunk, amelyet Lemasszú elnök úr készített, pontosan az Európa 2020-as stratégia finanszírozásával kapcsolatban a válság idején, ez is egy ilyen megközelítést követ, annak érdekében, hogy a költségvetés különböző szintjei között szinergikus hatásokat lehessen létrehozni. Ennyit tehát a módszerről. És aztán elemzem a számadatokat is, a pénzügyi tervezést illetően, a számadatok különösen a kötelezettségvállalásokra összpontosítanak. 147,12 milliárd euróról van szó, vagy 147,86 milliárdról, attól függően, hogy a globalizációs és segítségnyújtási alapot is figyelembe vesszük-e. Tehát itt egy növekedésről van szó az elmúlt költségvetéshez képest 4,2%-ban és azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a növekedés valójában nem lényegi, hanem részben csak látszólagos növekedésről van szó, hiszen ez egyrésztről a több éves programok finanszírozásához kapcsolódik, amelyek végfázisukban növekedni fognak, mely fázishoz most elértünk, és másrésztről a kétszerzalékos automatikus kiigazításról is szükség van, ö, is szó van itt, különösen az 1B fejezetben, amely a bizottság általi plafon felülvizsgálat eredménye. És különösen a kettes fejezetről is szó van itt, amely csökkenni fog a bizottság javaslatát követően, az őszi költségvetés módosítást követően, hiszen csökkentek a mezőgazdasági piachoz kapcsolódó kiadások. Aztán van egy erős növekedés a 2A fejezetben, amely az új ügynökségeknek köszönhető, és ahogyan már elmondtam, elmondta az elnökünk, az ötös fejezet is jelentősen növekszik, Lewandowski biztos úr leve, levelihez kapcsolódva, aki felhívja az intézményeket, hogy az 1% alatt tartsák a növekedési rátát. Ami a kifizetéseket illeti, a pénzügyi terv nem szolgáltat adatokat számunkra, az egyetlen biztos adat a plafon, amely 141,37 milliárdra rúg. Ahogyan már az elmúlt években történt, a figyelmünk a márzsokra összpontosul, amelyek kevesek, csekélyek, de nem térnek el attól, ami a tavalyi pénzügyi terben szerepelt. Van azonban egy valószínű újdonság, az elmúlt évektől eltérően ebben az évben talán lehetséges, hogy az Európai Bizottság javaslata tekintettel a válságra, a megszorításokra, amelyeket sokszor emlegettünk. Nos tehát lehet, hogy a, a bizottság javaslata különbözik majd attól, amit elképzelhetünk a pénzügyi terv alapján. Tehát egy alacsonyabb szinten fog ez megállni. Tehát egy új forgatókönyvvel nézünk szembe, és itt nem csupán a bizottság javaslata van itt előttünk kiinduló pontként, hanem a mázsok is, amelyek a pénzügyi tervből adódhatnak. Tehát talán felvetődhetnek majd kérelmek nagyobb sürgősséggel. Az egyik dolog a, rugal, a rugalmassági mechanizmus kérdése, és a plafonok felülvizsgálata a rugalmassági mechanizmuson belül, de különösen azt illetően, hogy itt már az 5%-os rugalmassági időszak végéhez közeledünk, és ezt valóban fel kell vetnünk azon programok végrehajtását illetően, mint például az Európa 2020, aminek nagyon nagy jelentősége van. De vannak olyan kérdések is, amelyeket felvetettünk, és amelyek amiket követtünk a költségvetési eljárás során, így például a negatív prioritások azonosítása. Tehát az olyan programok, amelyek kieshetnek a prioritások köréből. A negatív prioritások azonosítása talán egy egyszerű választ eredményezhet, nincsenek negatív prioritások, nem kell megszorításokat eszközölni, hiszen a költségvetésünk már így is éppen elég szigorú, elég szűkre szabott, de fel kell vetnünk a kérdést, és aztán felelősségteljesen kell megadnunk ezt a választ. Tehát nem szabad felháborodnunk ezen kényelmetlen kérdés halatán. És aztán itt van ez az erőfeszítés, hogy a megszorító költségvetést összekapcsoljuk erős tudatunkkal, hogy az európai költségvetés mindig ösztönözze a növekedést a tagállamok számára is, és ezért a költségvetésen belül egy másik kérdést is fel kell vetnünk, mégpedig azt, hogy talán egy vitát kellene nyitnunk, hogy új finanszírozási eszközöket találjunk, például az Európai Beruházási Bank részvétele révén. Tehát a költségvetési eljárás során talán erős erőfeszítést kellene tennünk, hogy a megszorítást összekapcsoljuk ezzel a feladattal, hogy a költségvetésünk egy erős ösztön, ösztönzést jelentsen a fejlődés irányába, és erősen a válság ellenébe hasson. Köszönöm. Köszönöm. Kérem. Most pedig Fernandez urat, hogy a többi intézménnyel kapcsolatos kérdésekről tájékoztasson minket. Köszönöm, elnök úr. A 2012-es 13-as költségvetések konszolidációs költségvetésnek számítanak majd, tehát meg kell erősíteni az új intézményes keretet, és meg kell erősíteni a következő pénzügyi tervet is, és a szükséges összegeket, amelyre a parlament és a többi intézmény jó működéséhez van szükség. Nos, a kiválóság a jelszó. Sokat beszélünk a nem Európa létéről, és hát beszélhetünk arról is, hogy a nem kiválóság, mint olyan is létezik a jogalkotásban, hogyha a parlament a kiválóság kritériumát nem alkalmazza megfelelően. Tehát azért mégiscsak szükség van egy minimum erőforrás szintre azért, hogy ezt a célkitűzést el tudjuk érni, a kiválóság célkitűzését. A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy az intézményeink kultúrája, működési kultúrája a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáson, a hatékonyságon alapuljon, és a hatékony költségkezelés kritériumán alapuljon. Tehát ehhez szükség van egy minimum saját erőforrásra. Egyértelműnek, egyszerűnek, átláthatónak és ö, ö, fegyelmezetnek kell lenni ezek a célkitűzések, amelyeket a parlament és a többi intézmény számára ki kell tűzni. A jelentést, hogyha elolvassák, akkor abból láthatják, hogy csak akkor lehet felvenni új személyeket, hogyha már kiderült, hogy a már felvett személyzetből nem lehet ezt az állást betölteni, és hosszú távú politikát kell alkalmazni. Egyértelműen ki kell mondani, hogy mik a fix és mik a változó költségek, és ami a változó költségeket illeti, mindig indokolt ö, elemzésre van szükség, és az eredményekkel kell indokolni a költséget, tehát eredmény alapú számvitelre van szükség. Ez megint csak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét tükrözi, amiről már beszéltem. Ilyen módon tudunk előrelépni, hiszen a nulla alapú költségvetés az egyik alapelv. Ezen túlmenően a következő több éves pénzügyi tervre való felkészülés már elkezdődött, és mivel, hogy vannak változó költségek, például a kommunikációs politika területén, olyan tervezésre van szükség, amely megfelel a többéves pénzügyi, ter, többéves pénzügyi keretnek, és amely megfelel ezen keret időtartamának is. Tehát a, ezen érintett politikákban minden egyes mandátum elején a parlamentnek és a többi intézménynek egy többéves tervet kell benyújtaniuk Megint csak az átláthatóság célkitűzése jelszavával, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Javaslom, hogy minden egyes költségvetési tétel végrehajtását mutassák be a parlament előtt. Évente többször is. Úgy gondoljuk, hogy így lehet nyomon követnünk a költségvetés végrehajtását és éppen ezért a jelentést kell erről készíteni. Ami a bővítési politikát illeti, úgy gondoljuk, hogy koordinációra van szükség, egyeztetésre a különböző intézmények között, tehát a bizottság, a tanács és a parlament között. Ezen kívül a gazdaságosság jegyében jobban ki kell használni az elektronikus eszközöket, jobb kommunikációs eszközöket kell kihasználni, videokonferencia, a wifi, megbízható wifi rendszerre van szükség. Ez már létezik a termekben és az egyes képviselői irodákban is. Ezen kívül arról beszélünk, hogy a tudást integrált módon kell kezelni, és azzal integráltan kell gazdálkodni, ami a környezetvédelmi politikát illeti a 2020-as stratégiának megfelelően nekünk tiszteletben kell tartanunk ezen környezetvédelmi előírásokat, és azt gondoljuk, hogy az EMAS politikát meg kell erősíteni, a víz, a papír, az energia területén takarékosabbnak kell lennünk. Ezen célkitűzésekkel kapcsolatban megint csak mindenkinek kötelezettségvállalásra van szüksége. És úgy gondoljuk, hogy az intézményeknek költségcsökkentési terveket kell benyújtaniuk, amelyek megfelelnek az itt elhangzott elveknek. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, tisztelt kolléga. Szeretném jelezni, hogy ami a parlament költségvetésével kapcsolatos problémát illeti, tehát a parlamenti becslések problémáját illeti, van egy kis ö, ütemtervbeli problémánk, a bűróvel, a, a parlament bűrójával kell ezt, kell ezt rendeznünk. A, azt hiszem, hogy a koordinátorok ülésén fogom ezt felvetni. Ha kéri a szót, akkor megadom most Szidóniának, aki Franceszkával és a másik szerzővel közösen létrehozott egy másik anyagot, amit kiosztottunk, a kísérleti projektekről és az előkészítő fellépésekről, a jelenleg folyamatban lévő projektekről és fellépésekről. Szidonia? Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Valóban Franceszkával közösen ma uh, szeretnénk bemutatni önöknek egy anyagot, amely körvonalazza, hogy a MIK valójában a kísérleti projektek és az előkészítő felépések, tehát a Pilot Project és Preparatory Action, mi történt a költségvetés szintjén és a tavaly őszi plenárison, tehát mik azok a régi meghosszabbított vagy új kísérleti projektek és előkészítő felépések, amelyekről a parlament már döntött. Az anyagnak az alapvető célja az az, hogy mivel korábban nem volt lehetőségünk decemberben arra, hogy összefoglaljuk a helyzetet, a, ezt a csomagot a kísérleti projektekkel és az előkészítő felépésekkel kapcsolatban, ahogy azt mi a 2011-es költségvetésbe decemberben javasoltuk őket felvenni. Van ehhez egy egyes melléklet, itt találhatóak a részletek, és a kettes mellékletben pedig az összes kísérleti projekt és előkészítő fellépés szerepel, amely a 2011-es költségvetésben szerepel. Tehát azok is, amelyekhez mi nem nyúltunk, amiken nem módosítottunk, ezek régi projektek, amelyek a követ, az előző évekből öm, kerültek át, vagy ö, onnan hosszabbították meg őket 2011-ig. Ezen kívül ebben az anyagban elolvashatják a, ezen eszközöknek a jogi alapját is, és tájékoztatást kapnak arra vonatkozóan, akik esetleg szeretnének saját maguk ilyen kísérleti projektet vagy előkészítő fellépést elkészíteni, annak szerzőjévé válni. És van még tájékoztatás a korlátozásokról is, hogy milyen korlátok vannak, hogy a kísérleti projekteket mennyiben korlátozzák az intézményközi megállapodások, és természetesen alapvetően a tartalékok is. Tehát ez a fontos keret, ami megmutatja, hogy az esetleges szerzőknek milyen mozgásterük van. Vagy hát mennyire nincs mozgásterük, hogy pontosabban, pontosabban fogalmazzunk. A végén, az anyag végén egy naptár ütemter található. Szeretnék ebből egy fontos dolgot kiemelni. Tavalyi előadóként láthattam, hogy sokunkat érdekelne az, hogy egy ilyen kísérleti projekt vagy előkészítő fellépés szerzője legyen, és amikor már látjuk az utat az alagút végén, akkor, akkor örülünk ennek, de a szerzők maguk sem foglalkoznak eleget azzal, hogy ezek után aztán mi is történik a felvetett ötletekkel. Tehát a kicsit feledésbe merült projektek és fellépésekkel kapcsolatban javasolnám, hogy idén mindenképpen kövessék ezeket nyomon a szerzők, hiszen fontos ellenőrizni, hogy a projektek célkitűzéseit sikerült elérni. Hogyha bármilyen okból ezek a projektek kudarcot vallanak, akkor nagyon fontos a mi tanulási folyamatunk szempontjából is tudni, hogy mi volt ennek az oka. Természetesen az Európai Bizottság segít minket abban, hogy ezen tájékoztatásokat megkapjuk. Az ötödik oldalon, a 17-es bekezdésben találhatnak tájékoztatást az ütemtervről, és kiemelendő, hogy láthatjuk azt is, hogy az időközi értékelések mikor esedékesek. Itt egy kis javításra van szükség a szövegben, miszerint a 16. héten, tehát április 20-a körül az van a szövegben, hogy a bizottság kiadja a költségvetési tervezetet, és ezzel közösen egy időközi jelentést a kísérleti projektekről és az előkészítő fellépésekről. Nagy valószínűséggel ez nem lesz így, vagyis hát biztos, hogy ez egy hónappal később történik csak meg. Tehát a kiegészítő munkaanyagok a kísérleti projektekről és az előkészítő felépésekről nagy valószínűséggel csak május 25-e környékére várhatóak. Ettől függetlenül Francesca Bázánival közösen ö, mi gondolkozunk azon, hogy tartsunk egy monitoring csoportot, amely a ezen eszközök értékelésével foglalkozik, mind 2011-re vonatkozóan, mind pedig a következő évre vonatkozóan. Tehát megint csak mindenkit bátorítanék arra, hogy olvassák el ezt az anyagot, hogyha szeretnének szerzők lenni, hogyha ilyen ötleteik vannak. És hogyha mondjuk tavaly voltak ilyen eszközök szerzői, és akkor így közösen tudjuk ezeket monitorozni, hogy valóban tanuljunk is belőlük valamit. Köszönöm. Köszönöm. Rendben. Meghallgattuk az előadónkat. Sokan kértek szót, kérem, hogy velősen fogalmazzanak. Nagyon hálás leszek ezért. Súrján László. Thank you, Mr. Chairman. Tisztelt kollégák! Francesca avval kezdte, hogy megdicsérte a titkárságot, ez a szokás és méltányos szokás. A, én viszont azt fo- úgy folytatom, hogy megdicsérem őt, mert ez is szokás, és ez is indokolt. E, nekem alapvetően olvasva az előterjesztést két körben voltak problémáim. Hiányoltam azt, hogy nincs egy világos menetrendünk, e, időben, hogy alakul ki ez a költségvetés, de most a délután folyamán megérkezett a koordinátorok ülésének az anyaga, és ott már örömmel látom, hogy ott van egy menetrend, amit majd meg fogunk tudni vizsgálni. A másik problémám pedig az volt, hogy ez egy alapvető anyag, amit kaptunk, de ehhez nagyon hiányzik az, hogy a Költségvetési Bizottság és a plenáris ülés végül is meghatározza azokat a prioritásokat, amelyek irányában a 2010-es költségvetésben eredményeket akarunk elérni. Most hallottuk a prezentációban, hogy eh, a raportőr kész egy ilyen anyagot eh, összeállítani. A magam részéről az áprilisi szavazást a kérdésről kicsit későinek tartom, de lehet, hogy ma már ezt nem lehet másképp megoldani. Tartalmilag legyen szabad annyit mondani, hogy ez a 4,2%-os növekedés nagyon ambiciózusnak tűnik abban a légkörben, amiben most élünk. Persze a tanács, ahogy tavaly is beesett abba a hibába, hogy a kötelezettségvállalásoknál egy kicsit elengedte a gyeplőt, és a kifizetési előirányzatoknál próbált szorítani, hát ez most is megtörténhet, és akkor újra, meg újra avval kell szembenézünk, hogy nő a különbség a ki nem fizetett és a kifizetett pénzek között. Ebben a helyzetben én szívesen támogatnám a raportőrt abban az ambíciójában, hogy legyen elég bátor a negatív prioritások kérdésével is szembenállni, szembenézni. Ugyanis a parlamentnek is, de talán a polgároknak is az az érdeke, hogy az európai költségvetés világosan nyújtson valamit a számukra. Ha mindent nyújtani akarunk, akkor egy üzenet nélküli, ha így is mondhatnám, hatás nélküli költségvetésünk lesz. Ha pedig nem tudjuk növelni a költségvetés méretét, akkor bizony csak koncentrálhatjuk a pénzeket egy-egy területre, és ebben együtt kell működnünk, azt gondolom, hogy a kellő többség fölálljon. Ugyancsak nagyon ambiciózusnak tartom, és megfontolandónak az új forrásokról hallott gondolatokat, és az jut eszembe, hogy az Európai Beruházási Bank bekerülése a költségvetésbe régi vágya volt a parlamentnek, és a tanács részéről csak akkor volt ebbe fogadó készség, ha az egész költségvetés mérete nem változik. Nohát, hogy a mi költségvetésünkből még a beruházási bankot is kiszolgáljuk, ez nyilvánvalóan nem működik, úgyhogy együttműködés, ha a raportőr ezt ért rajta, akkor az nagyon érdekes és fontos lehet, más lehetőséget a jövő évi költségvetési keretek között nem látok. Az utolsó megjegyzésem, elnök úr, az, hogy mindazonáltal minden távlatokra mutató ötletet is föl kell karolni, hiszen minden ilyen, akár meg nem valósuló elgondolás már egyben előkészítést jelent a következő tervezési periódusra, és így összefüggenek a különféle csatornákon végzett munkák. Nagy érdeklődéssel várom, hogy mik lesznek a raportőr javaslatai a kiemelt prioritásokra, ahogy tavaly láttuk az ifjúságot, úgy idén is várunk valamit, ami mögé mindannyian föl tudunk állni, és üzenni tudjuk a polgároknak. Köszönöm szépen! Merci, mon cher collègue. Monsieur Aglund. Köszönöm. Aglund úr következik. Köszönöm. Szeretnék összetett mondani az előadónak és a tavalyi év előadójának is a dokumentumért, és eh, ami a közös állásfoglalást illeti és a vitát, erről már szó volt, és szerintem a megközelítésünk kielégítő. Ami Bolzáni asszony feladatát illeti, nem élem őt, ő az előadója ennek a tervnek. Tudjuk, hogy nem könnyű a helyzet 2012-ben, már a 2011-es tárgyalások nehezek voltak. A következő is az lesz, és kevés a mozgásterünk. Nem könnyű a helyzet. Tanulmányoztam a dokumentumot, az ön dokumentumát, mérehatóan, és érdekes látni, hogy a gazdasági kormányzás kérdését ezt az gondolkodásmódot hogyan akarja belevenni a tervezetbe. A nemzeti parlamenteket és a tanást is elméletileg ebbe elméleti szinten be kell vonni, de most még csak az elméleti szintnél vagyunk, ami a gyakorlati szintet illeti. Saját magunk számára kellene megvilágítani azt, hogy hogy akarjuk ezt a gyakorlatban végrehajtani. Ez még nekem sem világos, ahogy az előző vitában is mondtam, én az Ekon bizottságban a gazdaságirányítás előadója vagyok, és itt csak kisebb szerepe van a költségvetésnek, ezt aláhúzom. Ami pedig a negatív prioritásokkal kapcsolatos kérdését illeti, egyébként a SUR bizottságban is meg lesz ez a vita. Természetesen nehéz a helyzet itt a negatív prioritások esetén, mint az előző MFF-ben volt, mert a jelenlegi költségvetésben nem könnyű pénzt találni. De az is világos, hogyha a tanács egyébként nem beszél valamiféle paktumról, arról, hogy fölemeljük, erősítsük a versenyképességet az Unióban, akkor prioritások nélkül ez nem megy, vagyis a lényeg az, hogy új prioritásokat kell találni a költségvetésben, vagy pénzt kell találni a prioritásokra. És hogyha semmit nem teszünk 2012-13-ért, akkor az időnk 30%-át elpocsékoltuk, hiszen beszéltünk már tavaly a 2020-as stratégiáról, még 10 év volt tavaly arra, de hogyha semmit nem teszünk, akkor az idő 30%-ában azt kellene végrehajtani, és ha nem teszünk semmit, akkor ez a munka elveszett. A lényeg az, hogy a negatív prioritásokat meg kell vitatni azért, hogy legyen mozgásterünk itt a prioritások terén, és egyet tudjunk érteni. A fiskális konszolidáció és a befektetés, támogatás, munkahely, létrehozás, európai növekedés között egyensúlyt kell teremteni, és ha ez sikerül, szerintem ez itt a kulcskérdés. Nagyon remélem, hogy lehetséges lesz, de ehhez kellenek a negatív prioritások. Majd megnézzük, hogy hogy lehet ezt összehozni. Én úgy érzem, hogy nem lesz könnyű elérni azt, hogy nagy mértékben emelkedjen a költségvetés. Tavaly sikerült 2,09%-ot összehozni vagy elérni. Nem hiszem, hogy jövőre többet sikerülne. Kutatás, strukturális alapok. Lehet, hogy ha a flexibilitás megvan, akkor van egy kis mozgásterünk itt is, meg a tanácsban is. De finanszírozni kell a prioritásainkat, ezt majd még meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez, várom az együttműködést, és kíváncsiak vagyunk a különböző javaslatokra. Köszönöm, kedves kollega, Görön Fernek adó meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést tennék a két előadó jelentéséről, megpróbálok röviden szólni. Bálzáni asszony jelentése az általános költségvetésről. Javaslata a módszerről, az, hogy legyen egy állásfoglalás, ez jó, hogyha ezt röviden és fókuszálva állítjuk össze. Ezt a dokumentumot a pénzügyi finanszírozásra alapozva készítsük. Ezt támogatom, mert már nagyon hasznos dokumentumról van szó. Látjuk, hogy hol vannak problémák. Ez egy szükséges elemzés volt. Világos, hogy egyébként rövid leszek, a tanács hozzáállása gondokat fog nekünk okozni. Kollégák szóltak erről, a, hogy lehet az egyensúlyt megtalálni a szigorúság és a növekedés között, és az európai költségvetés itt milyen szerepet játszhat. Szükség van arra, hogy itt tovább ássunk, és meg kell értetni a tanácssal, hogy a költségvetés egy sor jogilag kötelező többéves programon alapszik. Ez a költségvetés alapja. Ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezt meg kell, hogy értsék. Azt is meg kell, hogy értsék, hogy a kötelezettségvállalásokat ki kell fizetni. Ez elv. Tavaly elkezdtük a kötelezettségek és a kifizetések közti szakadékot áthidalni, és ezt a trendet folytatni kell, de nehéz látni, hogy a tanácsot hogy tudnánk magunk mellé állítani. Jó érvekre van szükség, mert különben egy sor nagy régiót, fontos programot kihagyunk majd. Azt is meg kell érteni, hogy a költségvetés a szolidaritás eszköze, amikor az újraelosztás módszerét alkalmazzuk, tehát elveszünk a gazdagoktól és a szegényeknek adunk. Az összes tagállam nem hasznosít abból, hogy az EU költségvetése csökken, sőt, nagyon sokan veszíteni fognak ebből, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt látják is. Lényeg, hogyha ezt el tudjuk magyarázni a tanácsnak, akkor valóban a szakbizottságok támogatására van szükség, meg kell, hogy nézzék a programok megvalósítását, a jogalkotási több éves programokról van szó, itt megfelelő érvek kellenek, és hogyha a specializált bizottságok mellettünk állnak, akkor jó érvekkel tudunk a tanács eljárni. Tehát nagyon hasznos volt Bázani asszony jelentés. Ami pedig Fernandes úr jelentését jelenti. Ez is nagyon jó, kicsit hagyományosak, de azért egy-két dolog itt hiányzik. Először is arra kértük a bürót, és néha más intézményeket is, hogy több információt adjanak egy pár dologról. Például a nulla alapú költségvetésről legyen jelentés. Mi történik a különböző kiadásokkal, a változó, nem változó, aztán a, az épületpolitika, az Európai Történelem háza, vagy Történetháza. Most már valamiféle konklúzió kellene erről, de ebben nincs túl sok és vannak itt vitatott kérdések. Mit csinálunk a látogatói központtal és az Európai Történelem házával, mi lesz, az asszisztensek státuszával mi lesz? Talán ez a legnehezebb kérdés. Az előadó ezt nem látta, amikor írta a jelentést, de láttuk Lewandowski úr levelét, ami most érkezett, limitálni akarja egy százalékra, nominálisan egy százalékra a növekedést, ami tulajdonképpen lényegében csökkentés. Akkor erre hogyan fogunk válaszolni, mikor a parlament saját költségvetéséről van szó, meg arról, hogy a többi intézmény hogy fog erre válaszolni. Szerintem ez a parlament saját költségvetésének a felelőssége főként, és ezzel foglalkozni kell a jövőbeli vitákban. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám. Ártong úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Bálcáni asszony jelentése és Szidonia jelentése után egy sor kísérleti tervről hallottam, ezeket előirányozták, és biztos, hogy a bizottság megvalósítási jelentést fog előterjeszteni, akkor viszont meg kell nézni, hogy ezek a projektek gyümölcsözőek voltak-e, és a realitásoknak megfeleltek, a realitások megfelelnek -e a terveinknek. Ami pedig Francesca jelentését illeti, 2012 esetében igazi politikai választással értünk, és már nem állunk meg nulla százaléknál, Egyébként sajnálom ezt a dolgot, mert szerintem harcolni fogunk a bizottsággal, mint tavaly, és ez egy kicsit szomorú az állampolgártársaink számára. Köszönöm, kedves kollega Helga Trüpüli a szó. Thank you, Chair. Uh, thank you for... Köszönöm. Köszönöm a két előadónak. Franceszkával kezdem. Tudják, hogy a zöldek részéről én a jó modernizációs stratégiát támogatom az EU számára egészen 2020-ig. És hogyha ezt többé-kevésbé jól valósítjuk meg, akkor ez a stratégia nagyon sokat segíthet. Most itt van a célokkal kapcsolatos konfliktus. Francesca a hét zászlóshajó kezdeményezés sorába beszélt az erőforrásokról, de ha megnézzük a mezőgazdasági, a strukturális alap kohéziós politika költségvetését, akkor új prioritásokat és zászlóshajókat csak akkor határozhatunk el, hogyha a mezőgazdasági és a kohéziós költségvetésben változás van, mégpedig úgy, hogy ez fenntarthatóbb és az erőforrás felhasználás hatékonyabb. Nem csak a tanácssal lesz itt gondunk, hanem a házon belüli többséggel. Nézzék meg a súrét. Nincs új többség arra, hogy ezt a változást elérjük, de ha új prioritásokat akarunk, akkor a régi prioritásokat le kell faragni, mert nem lehet, ugye legyünk reálisak, nagy mértékben emelni a költségvetést és itt nagy gond van. Nem csak arról van szó, hogy a tanácsot hibáztassuk, ez a mi belső problémánk is. Hogyha készen állunk arra, hogy új prioritásokat akarjunk, akkor a, az új költségvetésben a régi problémák köszönnek vissza. Fernandes úr jelentése az általános cél, akkor, amikor konszolidálásról beszélünk folytonosan, ez szép dolog, de nem látom azt, hogy a, ehhez a fejezethez a részletek is illeszkednének. Ha többet akarunk belefektetni az elektromos kormányzatba, a wifi-be, a környezetvédelmi politikára, aztán közben megtakarításokat akarunk, akkor ez azt jelenti, hogy először be kell fektetni fenntartható technológiákba, és majd később lesz megtakarítás. Az Európai Történelem Háza, erről már szó volt. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják önök finanszírozni a konszolidáció szerint. Hogyha a konszolidációt komolyan veszük, akkor azt várom őktől és az EPP-től, hogy a, egy második fordulót ne indítsanak el az asszisztensekkel kapcsolatosan, ha több pénzt akarnak, akkor a tavalyi vitákat fogjuk újból megélni. Hát nem tudom, hogy mit jelent egyébként a konszolidáció, hogyha a részletekben nem bocsátkozik bele a jelentés arra vonatkozóan, hogy hol is akarunk megtakarítani. Köszönöm, Helga, ez igazán jó érzésű megjegyzés volt, most pedig Heidennek adom át a szót. Rövid leszek, mert nyilvánvaló, hogy már számos felszólás elhangzott. Különösen, ami Balcáni asszony dokumentumát illeti. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy gratulálok neki, miután elolvastam a dokumentumot, mert ö, nagy részt egybeesik a véleményünk azt illetően, hogy hogyan is kezeljük a jövő évi költségvetést. Minden esetre, mivel segítenünk kell neki, ennek tudatában vagyunk mindannyian, hiszen nagyon sok kérdést vesz fel, vet fel a dokumentuma, amire talán együtt válaszolni tudunk. Egyrészt itt a kifizetésekről is szó van, amire Fermor is utalt. Tehát a kifizetések szintje, milyen szintű kifizetéseket kérjük, kérjünk, vagy milyen szintet védelmezzünk. Azt hiszem, hogy mindenek a bizottságnak kell lennie annak, aki nagyon sok adattal rendelkezik, ami bemutatja a javaslatát a kifizetéseket illetően tekintetbe véve az el, a kötelezettségvállalást és az abszorpciós rátát. Nos, minden esetre, amit nekünk védenünk kell, azok a kötelezettségvállalások, hiszen a kifizetések azok már meghatározottak. A kifizetések a programok lebonyolításától függenek, a bizottság talán pontosabban értelmezheti ezt a kérdést. Lehet, hogy az ő álláspontja szerint, ami az vezet majd, hogy megszorítások következnek be, de lehet, hogy ugyanaz a stratégia lesz, amivel a legutóbbi tárgyalások során értünk, vagy az azt megelőzővel, tehát a kötelezettségeket, kötelezettségvállalásokat nem kell módosítani. Itt a tárgyalás kérdéséről van szó, hogy nem minimális kifizetési szint alakuljon ki, természetesen mindez függ a tanácstól is. És aztán itt vannak a negatív prioritások. Ez egy alapvető kérdés, nem csupán azért, mert válságidőszakát éljük, ezt a módszert minden évben alkalmazni kellett volna, hiszen vannak olyan programok, amelyek működnek, ezekbe be kell ruházni, de vannak olyanok is, amelyek nem működnek, és ott meg kell nézni, hogy mit lehet csinálni, hogyha lehet, akkor javítani kell rajtuk, ha nem, akkor meghagyjuk őket. Persze válságidőszakát éljük, és megszorításokkal teli a költségvetés. Persze harcolnunk kell, hogy ne így legyen, de hogyha megszorításokkal élünk, akkor mindenféleképpen vannak prioritások. A negatív prioritások esetében világos, hogy a válságot is figyelembe kell vennünk, illetve azt, hogy a közösségi költségvetésből elköltött pénzeket helyesen költsük el. Ezt nem Bálcáni asszonynak címzem, de egyesek szerint erre a módszere csak válság idején van szükség. Aztán itt van a rugalmassági eszköz használata, különösen az egyes és a négyes fejezeteket illetően, ahol tudjuk, hogy problémák állnak fenn. Nos, nyilvánvaló, hogyha nincs sokkal több márs, sem költségvetési márs, sem pedig mozgástér, akkor nyilvánvaló, hogy a rugalmassági eszközhöz kell folyamodnunk, hiszen nincs más lehetőség. Ami pedig az Európai Beruházási Bank bevonását illeti, nos, az, hogy segítséget kértünk tőle, ez az elmúlt években nagyon kedvelt témája volt ennek a szakbizottságnak és a Surel szakbizottságnak is. Egyetértek azzal, hogy az EBB-nek részt kell vennie és segítenie kell abban, hogy a célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani. De nem szabad az, hogy a BEI költségvetését ből pótolja ki a mi költségvetésünk egy részét. Nekünk az EBB-t egy kiegészítésként kell használnunk, ahogyan ezt már tesszük is. Tehát nem arra kell használnunk az EBB-t, hogy megszorításokat eszközöljünk a költségvetésünkben. Köszönöm, Eider. Még elég sokan kértek szó, kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzanak. Inge Gressle. Köszönöm, két kérdés. Az egyik, a parlamenti költségvetést illeti, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy a nyilvánosság felé kommunikáljuk, hogy bizonyos megszorítási intézkedéseket támogattunk, hogyha a 2010-es költségvetést megnézem, 75 állása a parlament számára, és 34 a titkárságban, amit a szakbizottságok kaptak, tehát 75 és ebből 34 a titkárságnak, a többi a parlament adminisztrációjához ment. Nos, azt hiszem, hogy sok helyen ez a pénz nagyobb hasznot hozott volna. Mi a titkársági illetékre használtuk fel ezt a pénzt, és a, kérem, hogy a zöldek is figyeljenek erre, hiszen van sok olyan pont, ahol valóban pénzt lehet megtakarítani, és itt vannak az új uh, ünnepnapok is, tehát két uh, hét uh, ünnepnap van a szabadságokon felül minden tisztviselő szemére, és szép feladat lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni végre. Nos, a költségvetési rendelet reformja, a kísérleti projektek és előkészítő fellépések, ezt a 100 millió, 40 milliós szám adatot meg lehet változtatni, Kérdés, hogy a szerződés elegendő-e, vagy módosítani kell, hiszen többet akarunk elérni. A tanács éppen azt gondolja át, hogy többet kérhet-e a mi menedzsmentünk azt mondja, hogy a végrehajtást kellene erősíteni. Ez egy olyan utalás, amire figyelnünk kell. Köszönöm. Des points très importants. Merci, Inge. Nagyon fontos kérdések. Köszönöm, Inge. Álvaro úr. Köszönöm, elnök úr. Fernandes úr jelentésre koncentrálnék, és nagyon kedvező, hogy itt alapelvekről van itt szó, hatékonyság, átláthatóság, a költségek ellenőrzése és a fenntarthatóság. Különösen a környezetvédelmi tudatosság, például a papírhasználat csökkentése, ez egy olyan dolog, amely nagyon észszerű, és nem olyan nehezen lehet ezt megvalósítani. Hát például a napi rendet nem postán kell kiküldeni, vagy kiosztani, és aztán itt hagyna a teremben, és ezzel talán a dokumentumokat lehetne ö, csökkenteni a dokumentumok számát, így a több mint 700 képviselő esetében jelentős megtakarítást lehetne ezzel elérni. Ugyanakkor viszont Trüppel asszonyon is egyetértek, itt van egy meglévő megközelítés, de a kivitelezés, a végrehajtást, illetve még hiányoznak a pontosítások, és itt jól együtt tudunk működni. Hogyha parlament prioritásait megnézzük jelen időpontig, például a nyelvi szabályázást illetően, például az M pontban az épületvásárlást illetően a bérületekről esik szó, és itt van az Európai Külügyi Szolgálat kérdése. Holmeyer asszony foglalkozott az ezzel kapcsolatos opciókkal jelentésében, de ezek olyan pontok, amelyeknél mikor a bizottság éppen egy épületet keres, és azt mondja, hogy nincsenek alternatívek, ezért esetleg egy drágán bérel, vagy pedig vásárol épületet. Ezek még olyan pontok, amikkel foglalkozni kell. Az erőforrások konszolidációja és a költségvetés konszolidációja teljesen helyes, de kérdés, hogy hol kezdjük ezt a munkát. Spontán az jut eszembe, és itt vannak a kulturális szakbizottságból lévő kollégák, akik azt hiszem, hogy készek erre a vitára, hogy itt például a kommunikáció is egy elég jelentős tétel, Kérdés, hogy ez mennyire szükséges, hogy hatékony-e, amit ezen a területen tesznek. A Kulturális Szakbizottságban a kollégák meglepődtek ebben az évben, a kommunikációval kapcsolatos fejlemények miatt, és remélem, hogy a 2012-es évben máshogyan mennek majd a dolgok. És amit Gressler asszony mondott, kérdés, hogy a személyzetet mennyiben kell még bővíteni a 2012-es évben, tehát a parlamenti titkárságnak mennyire van szüksége több munkatársra, és milyen célra, milyen alkalmazásra szolgálnak majd ezek a személyek. Hallottam híreszteléseket, nem tudom, hogy ezek igazak-e, de vannak olyan érdekek, hogy a titkárság részéről a titkárság vagy az elnök stábja még tovább bővítendő, még pedig jelentős mértékben, hogy még több mozgástere legyen különböző területeken való beavatkozásra, amelyek nem tartoznak az ő hatáskörébe az eljárási szabályzat szerint. Tehát azt hiszem, hogy erre is figyelnünk kell. Ami még érdekes lenne, amellett, amit Göran felmondott, az, az az, hogy ne csupán felhívással éljünk az értékelésre, a költséghatásértékelésre, hanem a javaslatokból meg kellene néznünk, hogy mit is hoz ez valóban számunkra. Itt van például a 12-es pont a munkahelyeket illetően, hogy ez hatékonyan, hogyan, hogy ez pénzügyi szempontból hogyan hat ki, itt van például a videokonferenciák kérdése, hogy milyen megtakarítási lehetőség rejlik például az ilyen dolgokban, a delegációk utazásához képest, tehát hogy mit lehetne itt megtakarítani? Vannak-e számítások, amelyek világosan kimutatják az ilyenfajta struktúrák hozzáadott értékét? Aztán, ami itt nem szerepel a felsorolásban, de nagyon aktuális téma lehetne, hogy talán meg kellene vizsgálnunk, hogy mit költünk a biztonsági szolgálatunkra, és ez megfelelő-e? Aki például pénteken itt volt a házban, hát ez volt már harmadik alkalom ebben az évben, ez a cselekmény, nem is tudom, hogy milyen okból ö, történt mindez, de talán itt is lenne lehetőség a biztonsági szolgálat javítására, hogy itt beruházásokra van-e szükség, vagy pedig ez egy szervezési kérdés, ez is egy további probléma. Biztos vagyok abban, hogy jó együttműködésre számíthatok majd a módosítók révén, és ezt a jó jelentést tovább lehet javítani. Talán a titkásságra kellene koncentrálni, és a kommunikációs szempontokra ezek egyáltalán nem jelentéktelenek. Köszönöm. Köszönöm a Köszönöm, úr. Bokros úr. Thank you very much. Let me start. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy eh, ez a levél János Lewandowski részéről rendkívül fontos anyag. És eh, eszmeiségében jelentősen tovább lép, mint amit konkrétan a szöveg kimond. A szöveg alapvetően a bizottság szándékára utal, hogy hogyan fogja a saját költségvetési javaslatát kezelni. De ez nagyon jól leírja a bizottság, mint olyan viselkedésmódját, és jól érezhető belőle a tanács viselkedése is. Tehát négy, több mint 4 százalékos költségvetési emelkedéssel számítanak, ami teljesen irreális idén. Azok, akik nagyon optimisták az európai növekedéssel és aufschwunggal kapcsolatban, hát én csak azt tudom nekik mondani, hogy folytatódik a válság, és még egyáltalán nincs ennek vége, igaz mindez Spanyolországra és Portugáliára is. Tehát fontos figyelembe venni, hogy az európai költségvetés nagyon szoros lesz, már most az, és az lesz a jövőben is, attól függetlenül, hogy mennyire szeretnénk, hogy nőjön. Ennek fényében nagyon fontos, amit sokan, köztük a raportőr is kiemelt, mi szerint, hogyha a költségvetésnek fontos, pozitív prioritást kell tartalmaznia, akkor negatív prioritásokra is szükség van. Ezzel kapcsolatban tiszteletteljesen figyelmeztetném a raportőrt, hogy ne tegyen túlságosan nagy hangsúlyt a szinergiára az Európai Uniós és a nemzeti költségvetések között, hiszen ezen költségvetések felépítése egészen különböző. Ha megnézzük a nemzeti költségvetéseket, ezeknek a 90%-a a folyó költségek kiadására vonatkozik. Ön pedig azt mondta, hogy az a célja, hogy az Európai Unió költségvetése a növekedést bátorítsa, és ennek az a következménye, hogy ne fix kiadásokra alapuljon, hanem inkább eredmény alapú legyen, tehát befektetés alapú. És így Helga Trüppeller értek egyet, valóban ez itt a lényeg. Mi a növekedést akarjuk elősegíteni, tehát többet kell befektetni a befektetésekbe, az emberi erőforrásokba, kutatás és fejlesztés, oktatás, ifjúság, mobilitás, stb lehetnek szinergiák is az energia és a közlekedési infrastruktúra területén, hogy a többiről ne is beszéljek, de le kell nyerni ezt a békát, akkor azt mondjuk, hogy rendben, akkor mondjuk feledkezzünk meg a globalizációs alapról, mert az csak egy módja annak, hogy a folyókiadásokat költsük, és közben marad a státuszkó. Mindez igaz. Fernandes úr anyagára is. Tényleg azt gondolom, hogy ha elfogadjuk a Lewandowski levél üzenetét, és hasonló megtakarítást akarunk a saját költségvetésünkben is, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenről le kell mondani, például az Európai Történelem házáról és más dolgokról is. Tehát nem arról van szó, hogy többet kell befektetni azért, hogy mondjuk négy év múlva megtakarítás legyen abból, hogyha ez bekövetkezik. Hát ez nem a mi problémánk, mert addigra mi már nem is leszünk képviselők. Tehát sokkal szigorúbb prioritásokra van szükség, sokkal jobban meghatározott prioritásokra, mint pozitív, mint negatív prioritásokra, mert a mi költségvetésünk egészen más, mint a nemzeti költségvetés, tehát sokkal inkább sajátos belátás alapján ö, meghatározott kiadásokra kell fej, hely, helyezni a hangsúlyt. Köszönöm biztos, hogy Lewandowski úr szelleme itt van velünk ebben a teremben. Sajnos va, nála van egy óriási olló is. Vetmen asszony. Ja, danke schön. Ich möchte mich ganz kurz... Köszönöm szépen, egészen röviden a decentralizált ügynökségek kapcsán fejezném ki véleményemet, amelyet Balcani asszony a nyolcadik oldalon felvett, és azt hiszem, hogy mindenki azon a véleményem, hogy a decentralizált ügynökségek bizonyos mértékig presztízsügyek az egyes tagállamok számára, a hatékonyságukat ezeknek a hatóságoknak kétségbe lehet vonni. Van ö, rájuk szükség ugyan, de meg kellene nézni, hogy hogyan lehetne megtakarítást elérni egy üzemgazdasági vizsgálat keretében, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezeket az ügynökségeket hatékonyan, ezen ügynökségek kapcsán hatékonyan megtakarítsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jutta Haukot tájékoztatni fogjuk erről, el kellett mennie. Kodmanis úr, kérem, hogy gyorsan szóljon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy egy kicsit forradalmian szóljon hozzá valaki. Minden többé-kevésbé világos, hogyha a munkadokumentum egyes táblázatát megnézzük, a 2012-es költségvetésre van szó, látjuk a nagy pénzeket és a különböző százalékos különbségeket. Azt hallottam, hogy a tanács sokkal óvatosabb lesz és keményebb, ez lehetséges, de hogyha benchmarkot keresünk, vagy valamilyen alapot, amiből aztán kiindulhatunk, akkor talán el lehetne gondolkodni a 2,09%-os növekedésen, ami hogy ugyanazt kövessük, és nem többet a következő évre nézve. Reális ez, vagy nem? Ha megnézzük az EU legutóbbi, az őszi jóslatait, besléseit a gazdaságra nézve, újabb beslések nincsenek, ezt a bizottság adta ki, akkor érdekes dolgokat látunk. Még pedig az, hogy a GDP növekedés 2010 tavaszán és őszén 1,7% volt egész Európára kivetítve. 2010-ben a differencia az 0,5% volt, mert tavasszal csak 1,1% volt, aztán ősszel 1,8%, de ha megnézzük a 2012-es tervet, ott 2%-os növekedést irányoztak elő. De a különbség az a befektetés, mert az őszi beslésben 4,2%-os befektetést írtak, kétszer annyit, mint amennyit tavaly tavasszal jósoltak, vagy becsültek. Tehát a bizottság úgy gondolja, hogy a GDP-nek az a része, ami a befektetésre vonatkozik, jelentősen emelkedni fog, négyszer vagy ötször gyorsabban, mint az egész GDP. És ez kell, hogy legyen a mi alapunk, amikor a tanácsra beszélünk, hiszen ez az előirányzott költségvetés, vagy projektköltségvetés, és a nemzeti befektetésekre hagyatkozhatunk, és szerintem, én hiszem, hogy legyen valamilyen határ, attól is függ, hogy mit mond majd az Európai Bizottság, lehet, hogy az óvatosak majd megmaradnak ott, ahol 2011-re vonatkozott, de ha megnézzük a GDP növekedési számadatokat, akkor talán többet is kérhetünk. Ami pedig a nagy pénzösszegeket illeti, kohézió és mezőgazdaság, akkor viszont ki lehet számítani, hogy mennyi pénzre lesz szükségünk akkor, hogyha az abszorciós veszteséget nem akarjuk növelni, hogyha a 11%-os növekedést hagyjuk meg a tennél, mint tavaly, akkor lehet, hogy a pénz nem 4%-os lesz, vagyis itt az emelkedés, hanem kevesebb. Tehát ezek lehet, hogy nem klasszikus, hanem forradalmi gondolatok a kérdésről. Köszönöm, kedves kollégám, a gazdasági elemzés mindenképpen nagyon érdekes volt. Van azért itt egy nehézség, amivel szembe fogunk találkozni, mégpedig a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok közti különbségek, hiszen a kifizetésiek a kötelező kiadásoknak felelnek meg, mert a Lisztvani szerződés értelmében már itt nincs a kettő között különbség, Viszont, hogyha a kötelezettségvállalási vállalás mellett vagy ez szerint fölvettünk valakit, akkor ki is kell fizetni. Viszont nem lehet nem emelni a kifizetési előirányzatokat ennek értelmében, és a kormányzatok hatalmas hibát követtek el, akkor, amikor a kifizetési előirányzatokról tárgyaltak, pedig politikailag és pénzügyileg a kötelezettségvállási előirányzatok fontosak. Leállíthatjuk a kötelezettségvállási előirányzatokat, vagy csökkenthetjük, de a kifizetési előirányzat az ugyanaz marad, és ez lehet a nagy problémánk. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, az előadók, biztos, hogy le fogják vonni a következtetéseket ebből a véleménycseréből. Két-három dolgot szeretnék mondani. Bálcáni asszony, az előadónk, azt javasolja, hogy két dokumentumunk legyen, politikai dokumentum, az egyik munkadokumentum, ami vita alapul szolgál a parlament szakbizottságaival való vitában, és ez már útmutatást ad némileg, és lenne egy másik dokumentum, ami állásfoglalás tervezet lenne, ezt a plenáris elé vinnénk, és ez pontosítaná a dolgokat, és így az Európai Bizottság, ahogy Lewandowski biztos úr kívánja, helyesen, amikor a költségvetés tervezetet elfogadja, akkor ne találja magát olyan helyzetbe, amikor a költségvetési hatóság egyik ága megadja a véleményét, a másik még nem nyilatkozott meg a legmagasabb szinten, vagyis a plenáris szintjén. Ami a tanácsot illeti, már elfogadta útmutatóit, és ez a szokásos hagyományok szerint történt. A tanács ilyen, így jár el, ahogy ezt már tapasztaltuk, ahogy őket szeretjük. Ami pedig a negatív prioritásokat illeti, azt tapasztalom, hogy minden évben felvettünk egy gondolatot, egyébként én is ezt kívántam, felvetünk egy gondolatot, és aztán minden évben lemondunk róla, mert politikailag, politikailag ez rendkívül nehéz. Két módja van annak, hogy, és ezt a előadókra hagyom, hogy negatív prioritásokat javasoljunk, mégpedig úgy, hogy néhány tétel csökkentünk. Vagy mondjuk nem figyelünk a többi parlamenti bizottság véleményére. Egyébként itt magunk körébe tudunk negatív prioritásokat megszabni, de hogyha odafigyelünk a mezőgazdasági, a regi bizottságra, sőt a külügyi bizottságra, akinek semmit nem utasítunk el, akkor a negatív prioritások eltűnnek. Megjegyzem egyébként Pierre Ferkarent üdvözlöm, és a magyar elnökséget is, és köszönöm Salóit is, köszönöm, hogy milyen megértő volt tavaly, a belga elnökség nevében. A költségvetési bizottság számára nem jelent gondot az, hogy a tanács mellett még a többi intézménnyel is konzultáljon. A, egyébként sokszor úgy konzultálnak a tanácsba, hogy az érintett miniszterekkel nem konzultálnak, és megnyírbálják a költségvetést. Mi viszont konzultálunk. Másik módszer, találjunk objektív alapokat, például azt a sort, amelyikben nem költöttük el, vagy nem eléggé költöttük el a az előirányzatokat az előző évben. Többen ezt önök közül e, javasolták. De a tapasztalat azt mutatja sajnos, hogy a legérdekesebb, legújítóbb szakpolitikák, a legnehezebbek azok, amelyek először késlekednek és viszont azért politikailag ezeket mégiscsak értékeljük. Az előadó kérem, hogy nagyon gyorsan tegyék meg, mert már nagyon nagy késésünk, késésben vagyunk. Fernandes úrnak adom meg először a szót. Köszönöm. Először is legutóbb azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy a parlament és leginkább a mi szakbizottságunk jó szándékkal jár el, és hát kivételes okoktól eltekintve nem szabad, hogy a már eddigi vállalásaikon változtassanak. Tehát például az Európai Történelem Háza egy olyan vállalás, ahol meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Erről tárgyalni kell, meg kell nézni, hogy sikerül -e előrelépni, vagy sem. Ami az asszisztensek kérdését illeti, ott is van egy kötelezettségvállalás. Ö, nagyon is specifikus feltételekkel, hogyha ezen feltételek fennállnak, akkor valószínű, hogy tudunk válaszolni a kérdésre. Ami a jelentést illeti, politikai prioritásokról van szó. Két állásfoglalás lesz, az egyik az iránymutatásokról, a politikai prioritásokról, a mások pedig a becslésekről. Ami a becsléseket illeti, ezeknek a mi prioritásainkat, politikai prioritásainkat kell tükrözniük. Jelenleg a bizottság és a parlament nem végrehajtó, nem hajtja végre a politikai prioritásokat amelyekről viszont mi megállapodtunk. Ami pedig Lewandowski úr levelének a kezelését illeti, én harmadikán adtam be egy jelentést, ez a levél pedig szintén harmadikái keltezésű. Tehát nem volt arra lehetőségem, hogy a jelentésemben figyelembe vegyem ezt a levelet. Hiszen csak utólag olvashattam el. ami a nulla alapú költségvetés politikáját illeti, örülök annak, hogy ezen fogalmak, amit a mi frakciónk és én magam terjesztettem be, úgy tűnik, hogy a többi frakció megértésére talál. Rendkívül nagy a különbség a fix és a változó kiadások között, és ami az eredmény alapú politikát illeti, ez lehet, hogy mindegyikre igaz, de például ami a kommunikációs politikát illeti, ami az épületeket illeti, az ingatlan politikát illeti, erről sokat beszéltünk, és biztos, hogy itt hosszú távú politikát kell folytatnunk, ami pedig a konszolidáció kérdését illeti. Ez mit is jelent? Azt, hogy 2012-13-tól konszolidált költségvetésre van szükség. Tehát az új intézményes keret stabilitását kell, hogy tükrözze az új költségvetés, nem szabad rossz meglepetéseknek lenniük benne. Ami a jelenlegi dolgokat illeti, hát vannak még olyan tényezők, amikről nem tudunk. Például a külügyi szolgálat fellépésének mekkora lesz a súlya az ötös fejezetben. Ami 2012-13-at illeti, addigra már fogjuk ezt tudni. És ettől kezdve a költségvetésben a tervezés is sokkal inkább konszolidált lesz, és sokkal nagyobb lesz a költségvetési stabilitás, és sikerül majd megtakarítanunk. Remélem, hogy a bűró előáll majd javaslatokkal, amelyek megfelelnek a mi prioritásainknak. Hogyha jól figyelembe vesszük a hatékonyság, a költséghatékonyság és a takarékosság elveit, akkor mindenképpen ezt figyelembe kell venni. Ami Alvaro úr felvetését illeti, hát mindenképpen az a cél, hogy ez megfelelően működjön, és biztos, abban, biztos vagyok abban, hogy a büróban is majd javaslatok fognak születni. Természetesen nem szabad a jogalkotási kiválóság célkitűzéséről megfeledkeznünk, és arról, hogy minimum er-, erőforrással kell végeznünk a polgárok által elvárt munkát a 2012-es 13-as költségvetés biztos, hogy referenciapont lesz a jövőbeni költségvetések szempontjából és a többi éves pénzügyi keret szempontjából is. Ami a megjegyzéseket illeti, köszönöm ezeket, már nagyon várom, hogy szorosan együtt tudjak működni a kollégákkal, és remélem, hogy sikerül majd megfelelő megoldásokat találni a jelentésre és biztos vagyok abban, hogy a beszélésekkel kapcsolatban jól tudunk majd együttműködni. De egyelőre a politikai prioritásokról beszélünk, nem pedig a számokról. Köszönöm. Köszönöm, raportőr úr. Franceszkái az utolsó szójoga. Köszönöm. Először is azon kollégáknak válaszolnék, akik még egyszer felvetették a prioritások témáját. Az állásfoglalás javaslatból indulnék ki, amelyet március 3-án szeretnék bemutatni, annak érdekében egy pontot megvilágosítsak. Az az erőfeszítés, amelyet tennünk kell, mindazután, ami tavaly történt, és az erős álláspont után, amelyet parlamentként elfoglaltunk különböző állásfoglalásokkal, például itt van a kormányzással kapcsolatos június 16 ai de itt van az az állásfoglalás is, amiről decemberben szavaztunk. Tehát nagyon fontos akár a szeptember 29 ai fontos csomag, amely az EU történetében fontos lépést jelent. Ezek egy nagyon világos üzenetet küldenek. Európa egy évtizedre egy stratégiát készített magának, és ezzel a stratégiával kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennünk, konvergenciát kell elérnünk tekintettel arra, hogy kevés az a forrás, ezért el kell érnünk a kritikus tömeget, hogy a források pazarlását megakadályozzuk. Tehát ebben az irányban az európai szemeszterrel együtt mutat az én javaslatom is, tehát az európai költségvetés a végrehajtója az Európa 2020-as stratégiának, és mindenki számára hasznos eszköz lehet ez, az egyes tagállami költségvetések számára is. A prioritások témája, tehát azt hiszem, hogy már nem is politikai, hanem intézményi téma, a következetességgel függ össze a szeptember 29-i csomag kapcsán, amely az új uniónkat világosan körül, körvonalazza a gazdasági kormányzás mentén. Az Európa 2020-as stratégia egy keretet ad erre, és ezt láthattuk a bizottság anyagában a növekedés kapcsán, hiszen fontos a munkahelyteremtés. Itt az Európa 2020-as stratégiában öt nagyon konkrét és hasznos cél szerepel, a munka, a kutatás, fejlesztés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a szociális befogadás. Tehát a javaslat mindenek előtt abba az irányba mutat, hogy az energiákat fogjuk össze, koncentráljuk, a költségvetéseket úgy szintén azzal összhangban, amiről döntöttünk, és amiről az Európai Bizottság is döntött, valamint elfogadtuk a decemberi állásfoglásunkat, tehát az erőforrásainkat a nagy témákra koncentráljuk, az Európa 2020-as stratégia nagy, nagy témáira, hogy elkerüljük azt, ami a Lisszaboni stratégiával történt, hiszen ott pontosan ez az összpontosítás, ez a koncentráció hiányzott a nagy célkitűzésekre. Tehát az én állásfoglalásom, amelyet március 3-án szeretnék bemutatni, az pontosan ez lenne, azaz, hogy stratégiánkat világosan emeljük ki, és egy világos nyilatot, nyilatkozatot tegyünk, hogy ezen keretek között mozgunk, hiszen ezt választottuk Európa prioritásainak keretéül a következő évtizedre. A negatív prioritások kérdése. Gondolkodjunk el a negatív prioritások kérdésén, hiszen fontos, hogy most néhány javaslatra reagáljunk, de egy kedvező irányban. Tehát a negatív prioritások nem csupán olyan prioritások, amelyek nem eredményeztek megfelelő eredményt, vagy a kettévesnek bizonyultak, hanem néha a prioritások azért válnak negatívve, mert nem felelnek már meg egy meghatározott irányvonalnak, tehát új pozitív prioritásokra van szüksége miatt. Tehát az a politikai rugalmasság eszköze is a költségvetésben. Tehát a prioritások módosítása azt is jelentheti, hogy a költségvetésünket hozzáigazítjuk a megváltozott időkhöz. Ez tehát az a téma, amelyet felvetettünk, amikor elgondolkodtunk a pénzügyi terv időtartamán. Nos, a negatív prioritásokat illetően eh, pozitív megközelítést tegyünk magunkével, Gondolkodjunk el ezeken, és éljünk javaslatokkal ezeket illetően. Bizonyosan nagy érdeklődésre számot tartó téma ez a szakbizottságokban, és valahogy így kellene ezt felfogni. Tehát egy olyan eszközként, amely az új prioritásokat tölti meg élettel, konkretizálja őket. Tehát ez a költségvetés rugalmasságának egy újabb eszköze lehet, és ez bizonyosan hasznos, hasznos eszköz a gazdasági megszorítás időszakában. Donc. Köszönöm, Francesca. Tehát a következő napokban Francesca egyeztet a szakbizottságokkal a parlamentben, és ahogy mondta, március 3-án fogja bemutatni nekünk az anyagot az általános prioritásokról és a stratégiáról, a szavazás pedig március 16-án várható a Költségvetési Szakbizottságban, a plenárison pedig a áprilisi első plenárison. Ami a bizottságot illeti, az általános költségvetési tervet április 20-án szeretné elfogadni. Nos, még sok fontos kérdés maradt, és nagyon kevés időnk, úgyhogy gyorsan fogunk haladni. De az eddigi kérdések azt hiszem, hogy megérdemelték, hogy ilyen elmélyült vitát folytassunk, hiszen a jövő évi költségvetésről van szó, és nagyon fontos problémákról beszéltünk az ülés elején, a szerződés módosításáról. Akkor javasolnám, hogy a 6-os és 7-es napirendi pontra térjünk át. A szolidaritási alap igénybevételéről van szó a tavalyi áradások után, sajnálatos módon Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, a Csehköztársaságban, Horvátországban és Romániában. Reimer Bőge, az illetékes előadó, ami a költségvetési módosításra foglalkozó előadót illeti a Szidonia, de azt mondták nekem, hogy a tanács nem tud erről dönteni. Kérem Reimert, hogy röviden foglalja össze az anyag lényegét, és hát feltételezem, hogy csak később tudunk majd szavazni, amikor már a tanács saját maga állást foglalt. Reimert. Ja, Äh, Köszönöm, elnök úr. Egészen rövidre tudom fogni, mert már egy korábbi ülésen beszéltem a számadatokról, ami a szolidaritási alap mobilizálását illeti Lengyelország, Szlovákia, Csehköztársaság, Magyarország, Horvátország és Románia vonatkozásában Horvátország ugye egy tagjelölt ország, összességében itt 182 milliós összegről van szó, ami az egyes számadatokat illeti, a dokumentumaikban megtalálják azokat. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes történet, hogy ilyen röviddel egy nehéz költségvetési eljárás lezárása után, ez tulajdonképpen Szidónia számára lenne egy téma, ami a költségvetés módosítást illeti, tehát a szolidaritási alap mobilizációját követően. Nos, azt hiszem az én jelentésem szempontjából mindenképpen meg kell várnunk a regionális szakbizottság véleményét, és aztán még azt hiszem, hogy a következő költségvetési szakbizottsági ülésen fogunk majd szavazni, tudunk majd szavazni erről a jelentésről, hogyha az előző lépések megtörténtek. Sidonia, donc. Köszönöm. Sidonia is szeretne szót kérni, ha pénze nincs is. E, dziękuję panie przewodniczący. Myślę, e, że najważniejszą sprawą jest, e, aby Rada nam w tej chwili wyjaśniła. Köszönöm elnök úr. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy a tanács elmagyarázza hogy milyen akadályai vannak annak, hogy döntsön. Miért nem tud dönteni? Másodszorban egyetértek az előttem szólóval, ami a költségvetés módosítási jelentésemet illeti ez elkészült, és természetesen egyetértek ezzel, és szeretném a bizottság javaslatát támogatni. És ahogy már a jelentésemben is mondtam, Azt gondolom, hogy a nemzeti katasztrófákra való reagálás ezen alap alapján a lehető leggyorsabb kell, hogy legyen. Ez konkrétan a célja, és nem látom, hogy mi az oka annak, hogy az eljárás ezen alap igénybevételére miért kerüljön elesításra. Köszönöm. A kérdésem az lenne, hogy mennyiben automatikusan fizet ki az EU ezen költségeket, és mennyire kell figyelembe venni a tagállamok felelősségét. Több ö, magyar ö, illetékesre felvettem a kapcsolatot, és úgy tűnik, hogy sok házat ö, árterületen építettek, és semmilyen biztosítás nem volt ráadásul ezen házakra. A magyar kormány amikor ezen házakat építették, akkor ö, ö, tudta, hogy rendkívül magas volt az ár ö, kockázata, és ezért nem is ö, biztosították ezen ö, házakat. A kérdésem tehát az, hogy automatikusan kifizetik az összeget, vagy az egyes tagállamok felelősségét is figyelembe veszik. Igen, Szidónia. Znaczy z zainteresowaniem wysłuchałam Érdeklődéssel hallgattam az ön hozzászólását. Kevés olyan európai ország van, ahol az árterületeken építenek házakat, viszont az ön országa éppen ilyen. A, mi a szolidaritási alapot illeti, ez nem arra szól, hogy a magán károkat vagy veszteségeket ellensúlyozza, hanem ez visszafizetés az infrastruktúrális javítások esetében megtérítés, és a másik az, amikor nem volt biztosítás. A, az, hogy nem volt biztosítás, ez a magántulajdonra vonatkozott, és ez a szolidaritási alaprészét nem képezi. Elnök, köszönöm szépen, erről most ma nem tudunk dönteni, mert még várjuk az Európai Tanács döntését, határozatát. Most azt javaslom, hogy gyorsan haladjunk előre. Inge Reszle egyetért azzal, hogy a tízes pontot elhalasszuk, neki is még időre van szüksége a munkadokumentum előterjesztéséhez. Egyébként napról napra dolgozik még a hétvégén is tárgyal az, az Európai Bizottsággal és a tanácssal és tudom, hogy ez a dokumentum, amit elő fog terjeszteni, rendkívül érdekes lesz. 11-es pont, Dominik Riké, integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program. Nagyon gyorsan, kedves kollégám, igen, nagyon gyorsan. Emlékeztetni kell arra, hogy ez a program olyan politikára vonatkozik, amely a az unión GDP-nek 40%-át termelő lakosságra vonatkozik, és már a kísérleti programok, az előkészítő programok 2010-ben fejeződtek be, éppen ezért pénzügyi keretet kellett előirányozni az első tervekre, és azért, hogy itt a hatókör növekedjen. Új költségvetési sort javasolunk, 11-es cím, 2-es fejezet, három éves finanszírozást javasol, 50 millió 2011-13, ezt a kettes fejezet költségvetési marzsából vennénk el. Azt javaslom, hogy ezt kövessük figyelemmel ezt az integrált tenger politikát. Három évre 50 millió, a kettes fejezetből vesszük el ezt a pénzt, ezt egyébként kiemeljük a jelentésben, és jogalkotási terben is ki fogjuk ezt emelni. Néhány módosítás érkezett azért, hogy biztosítsuk, hogy ne legyen olyan szubvenció, amit nem előz meg versenytárgyalás. És vagy pedig szeretném még azt is elmondani, hogy a társfinanszírozási kritériumokat tisztázni kell, és szükség van egy félidős jelentésre, a parlamentet pedig be kell vonni az éves program elfogadásába és felülvizsgálásába. Egyébként ez a, a szöveg bevezető részében szerepel, ami pedig a költségvetési sorokat vagy tételeket illeti, ez a mi bizottságunkhoz tartozik, nekünk pozitívan kell megnyilatkozni, és támogatnunk kell ezt a politikát, vagyis erről meg kell nyilatkoznunk az 50 millióról is, a más felhasználásáról, úgyhogy azt javasolom, hogy egy kicsit javítsuk itt az értékelést. Köszönöm, nagyon világos volt ez a az előadás. Gröli asszonyi a szó. Három megjegyzésem van, egy megjegyzésem, két kérdésem. Ahogy az előadó emlékeztetett rá, ezt a politikát előkészítő és kísérleti projektekből finanszírozták. Most láthatjuk, hogy az 50 millió euró egy pici előrelépést jelent, ami pedig a közösség és perspektívákat illeti, ezek rendkívül fontosak, és el kell mondani talán a jelentésben is azt, hogy szükség van jogalap létrehozására ahhoz, hogy integrált tengerpolitika legyen, és az feleljen meg az elvárásoknak. És arra is szükség van, hogy erről elmékedjünk a pénzügyi terv megvitatásakor. Jó lenne, hogyha az előadó ezt hozzáfűzne, a tanácsnak koherensnek kellene lennie, mert hogyha nincs közösségi politika, akkor a nemzeti politika sem vállal kötelezettségeket, és a brit kollégákra gondolok, akik eh, ott hagytak minket, magunkra hagytak minket a Lamans csatorna forgalma vizsgálatát illetően, és bizony, hogyha ellenszín van, akkor a francia partok eh, területén lehetnek problémák. Peut-être és itt pontosítani kellene a fejezetet illetően, de milyen alapon osztotta fel itt a célkitűzéseket. Kérem, hogy ezt pontosítsa. Nagyon hálás lennék, kedves Dominik, ha ezt megtenné. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy pontosított eh, itt a széllel, uralkodó széllel kapcsolatosan is. Én nem vagyok tengerész, de a spanyol barátaink, akik itt vannak, emlékeznek rá, hogy a legyőzhetetlen armádával mi történt, nem sikerült az a gonosz szándék, hogy a brit szigeteket megszállják, de lehet, hogy Francis Drake ügyességének és néhány angol admirálisnak köszönhetően, de Neptun is segített, mert az is lehet közben, hogy Neptun tábort változtatott időközben. Nem tudom, hogy az előadó azonnal válaszol-e. Igen, válaszolok. Igen, itt a a mársot akarjuk felhasználni a kettesből, és itt a jogalkotási szempontból egy új fejezet létrehozását is előirányozza a terv. A lényeg az, hogy a kísérleti terv aztán bekerüljön a költségvetésbe. A másik az alprogramokra vonatkozik, a bizottság segített nekünk, de a parlamentnek éves lehetőséget kell adni arra, hogy visszatérhessen a témára, és ezeket módosíthassa szükséges mert egy kicsit irányítani kell ezt a vitát, nem lehet csak azt mondani, hogy 50 millió, de a lényeg az, hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy erre mindig visszatérjünk. Köszönöm, köszönöm az előadónak, emlékeztetek rá, hogy a módosítások leadásának határideje február 18-10 óra március harmadiki napirendre is ezt föl akartuk venni, de a nem szükséges ezt nem tesszük meg, a szavazás pedig a KOB ülés március 15-16-án lesz, és akkor fogunk erről szavazni. 13-as pont Hercogasszony. Az Európai Műholdas Rádió Navigációs Programok félidős felővizsgálata. Kedves kolléganő, kérem, hogy gyorsan beszéljen. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok nagyon rövid lenni e témában. Előkészítünk. A bizottság a félidős tervet előterjesztette, és Remek úr készíti az ITRE részéről a jelentést, mi pedig a költségvetés szempontjából adunk egy tervezetet. Talán fontos megemlíteni, hogy ma az EU GDP-je az US, az USA GPS rendszerétől függ 7%-ban, és ez azt jelenti, hogy jelentős gazdasági ágazatról van itt szó, ami 2020-ig 150 milliárd euróra fog növekedni, tehát ez egy igen versenyképes szektor az EU számára. Miről is van itt szó, mivel kell itt foglalkoznunk? Az első változás 2007-ben volt, amikor az elégtelen finanszírozása a GNSS program esetében arra kényszerített bennünket, hogy a 2007-2013-as időszakban még 2004 milliárd eurót fordítsunk erre, és most problémák vannak a hosszú távú megoldás finanszírozására, a, még akkor is, hogy ezek jelentős kutatások és projektek. A második realitás az, hogy a bizottság a félidős értékelésben 2011. januárjában nem javasolt plusz finanszírozást 2013 utánra. Természetesen a költségek miatt lehet, hogy elfogadhatatlan késedelem lesz a GNSS program finanszírozásában, és a potenciális haszon nem fog bekövetkezni, és a hetes keretprogramot nem lehet elfogadni. A lényeg az, hogy különben meg kell változtatnunk az irányt, az Innovációs Unió, a az Innovatív Unió és a jövőbeli kutatásokat illetően, de nem hiszem, hogy a bizottság ezen változtatni akarna. A mi bizottságunk. Utolsó dolog Galileo, az EU projektje, ezért az új közvetési rendszerünknek ezt kezelnie kell. Az épületek mellett még itt van ez az infrastruktúra, és itt vannak bizonyos kérdések ezzel kapcsolatosan is. Ami a Galileo félidős értékelést illeti, költségvetés szempontjából ez a legfontosabb. 1,9 milliárd euró a becslés 2013 utáni időszakra, és erre mindenképpen szükség van minimális költségvetésként, és még évente 800 millióra is szükség van évente. És szeretném elmondani, hogy 2014-ig valószínűleg a 18 szatelit meg lesz, de az egész rendszer 28 műholdat szatelitet kíván, tehát ebbe az irányba kell haladnunk. Miről kell itt a Költségvetési Bizottságban és a jelentésben dönteni? Arról, hogy honnan, miből fogjuk finanszírozni ezt a műholdas programot a jövőben. Ha a közösségi költségvetést akarjuk csak felhasználni, lehet, hogy a flexibilitási eszközzel, ahogy ezt az ITER esetében tettük, de elfogadhatjuk azt is, hogy az EU költségvetés ehhez hozzájárul, de a rezsiköltségeknek a tagállamoktól és a kormányközi eszközöktől kell érkezniük. Én nem akarok dönteni, előterjesztettem a jelentésemet, várom az árnyék jelentéstevők véleményét. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy a projektnek folytatódnia kell, és nem hiszem, hogy a versenyképes Európa ezt a projektet el akarná vetni. Úgyhogy ezek a legfontosabb pontok szerintem, és várom a véleményüket arról, hogy hogyan tudjuk a projektet felgyorsítani, ahelyett, hogy leállnánk vele. Köszönöm. Köszönöm, ez nagyon világos. Artung úr kért szót. Köszönöm, Hát, the show must go on. Én inkább azt mondanám ehelyett, hogy the show must stop. Sokat beszéltünk erről a programról, egyre több pénzre van szükség. Az ötös pontban láthatjuk, hogy 1,9 milliárd a becslés, ami a 2013 utáni időszakot illeti, és hogy ez csak iránymutatás, és úgy tűnik, hogy ez inkább alacsony becslés volt. Tehát itt igen komoly összegekről van szó. A kérdésem a raportőr felé a következő. Én úgy gondolom, hogy inkább le kellene ezt a lehető leggyorsabban állítani, ezt a programot, nem pedig további pénzeket költeni rá. Köszönöm, Riki úr. Nem fogom Ártong úrat ö, megcáfolni, szerintem mindenképpen folytatni kellene. Ö, de lenne egy kérdésem a raportőr felé. Ez a projekt, és most a EGNOSZ alatt a Galileo projektről beszélünk, amit a bizottság, mint olyan irányít. És valóban mindig a kiadásokról beszélünk, ezek befektetési jellegű kiadások. Utána lesznek a működési kiadások 2014 után, amiről a raportőr is beszélt, kb. 800 millió euró évente a rendszerre. Viszont sosem beszélünk a bevételekről. És engem tényleg az érdekelne nagyon, hogy hogyha most már nem csak a kiadásokról, hanem a bevételekről beszélünk, hogyha vannak bevételek, akkor ezt hogyan lehet majd felhasználni, miután a bizottság az, aki a befektetéseket kezeli. Tehát itt csak kiadási oldal van, és nincsen ennek bevétele, annak ellenére, hogy mi vagyunk a működtetői a projektnek. És költségvetési szempontból ez nagyon is specifikus az EU keretein belül. Tehát itt tényleg konkrét probléma van. Egyrészt gyakorlati probléma, lesznek költségvetési bevételek, ezeket hogyan fogják egy olyan programba beépíteni, amelyet a bizottság irányít. És tehát gyakorlati szempontból ezen el kell gondoskodni, mind a program finanszírozása szempontjából, mind pedig elméleti, költségvetési elméleti szempontból is. Köszönöm. Ön is szót kért? Nagyon gyorsan kérem. Szalad az idő. Nagyon röviden nem vagyok százszerzelékig biztos ebben, de emlékszem valamire, hogy megállapodásra jutottunk a Galileo finanszírozásáról, és én továbbra is támogatom ezt a projektet. És feltételezhető, hogy 2013 előtt további finanszírozásra lesz szükség, és ez nem jöhet a közösségi költségvetésből. Én erre a megállapodásra emlékezem, és ezért azt gondolom, hogy a kettes pont az nem teljesen ö, megfelelő, miszerint a bizottság nem javasol semmit, hiszen a bizottság nem is javasolhat semmi új kiadást. Lehet, hogy tévedek, de úgy látom, hogy többen bólogatnak, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak igazam van. Köszönöm. Mások is kértek szót, de most kérem, hogy zárjuk le ezt a pontot. Akik szeretnének kérdést feltenni, akkor ezt kérem, hogy tegyék meg majd bilaterálisan az előadóasszonynal. Emlékeztetnék rá, hogy ami a módosítók benyújtását illeti, az február 16-a. A szavazást a mi szakbizottságunkban március 16-17-ére tervezzük, azért, hogy az ITRÉ-nek a véleményünket az illetékes bizottságnak március 31-ére eljuttathassuk. Köszönöm, hercogasszony, és köszönjük a hozzászólóknak is. 14-es pont. Az előadónk Alfonsi úr nincs itt, de megkapták az írásos véleménytervezetét a Pestnek címezve. Ez a módosítók benyújtási határideje február 11-10 óra, és a március 3-ai ülésen szeretnénk szavazni erről. 15-ös pont Két átcsoportosítási kérelemről van szó, az egyik a bizottságot illeti, két kategóriáról van szó. Tehát az első az a 15-ös pont Sidonia. Megadom a szót. Uh, this transfer concerns... Uh, Ez az átcsoportosítás uh, a károkra vonatkozik. Van egy bírósági ítélet, amely felkéri a bizottságot, hogy 12 millió eurót fizessen kártérítésként a Sistran vállalatnak. Hosszú a történet, most rövidre fogva. Az átcsoportosítás leírását mindenki megtalálja az anyagai között. Nem volt kielégítő számomra a tájékoztatás az átcsoportosítás leírásáról. A bizottságtól kértem, hogy további tájékoztatást adjanak. Egyrészt maga az összeg elég komoly összeg, sok pénzről van szó. 12 millió euró kártérítés szerzői jogok megsértéséért. És maga az átcsoportosítás is 6 millió 315 ezer euró, megint csak sok pénzről van szó. Raportorként megnéztem a részleteket. A kérdéseim a bizottság felé a következők voltak. Egyrészt, hogyan történhetett, hogy a 2003-as tendernek az eredménye az volt, hogy félreértelmeztek valamit, ami 12 millióba került nekünk. Tehát ez egy nagyon egyszerű kérdés. Másodszorban gyakorlati kérdés. Az Európai Bizottság mit tett azért, hogy korlátozza minimalizálja a károkat, és ki volt a felelős ezért, milyen tanulságokat vontak le a bizottságnál, és jelenleg mit tesznek azért, hogy elkerüljék, hogy ilyen helyzetek a jövőben megtörténhessenek. Több pontosítást kaptam. Néhány aggályomat sikerült eloszlatni, de most újabb aggályaim születtek. Egyrészt a legfőbb kérdésem most a bizottság felé az, amit még eddig nem tettem felírásos alapon, mert ez az új tájékoztatásra alapul, mi szerint az Európai Bizottság amennyiben, amit nekem írtak, azt mondják, hogy nem volt egyértelmű ez az eset, akkor miért nem fellebeztek a bíróságnál? Lehet, hogy nem tehették ezt meg, de azért jó lenne tudni, hogy miért nem fellebeztek. Másodszorban és talán ez a legfontosabb kérdés. Ez volt a legfontosabb kérdés, tehát az Európai Bizottság annak ellenére, hogy voltak kételjei, miért nem ö, törölte egyszerűen ezt a tendert, miután a vállalat azt mondta, hogy ők úgy gondolják, hogy a szerzői jogaikat megsértik. És a bizottság válaszából úgy tűnik számomra, hogy egyértelmű, hogy volt egy vita, jogvita, de a bizottság belső értékeléseket végzett. Szeretném tudni, hogy mi volt a hibás ezen értékelésekben? Hogy miért döntött másként a bíróság utána? Miért volt más a bíróság véleménye ezek után? Tehát itt komoly összegekről van szó, és mivel nem látom, legalábbis az anyagokból, az eddig megkapott anyagokból, hogy az Európai Bizottság fellebbezett volna ezen ítélet ellen, mindenképpen nagyon érdekelne a kollégák véleménye is természetesen ezzel kapcsolatban, és hogyha megengedi elnök úr, feltenném a kérdést, ezeket a kérdéseket a bizottságnak. Hogyha itt van valaki a bizottság részéről, aki válaszolna rá, akkor az az nagyon hasznos lenne. De egyelőre éppen ezért nem tudom azt mondani, hogy én ezt az átcsoportosítást támogatom, mert nagyon sok a kérdésem. Bien, je vous remercie. Euh, malheureusement... Köszönöm. Sajnos, raportőr asszony, nem lesz időnk arra, hogy most eszmecserét folytassunk, akár csak szóban itt is a bizottsággal jelenleg, hiszen még fontos vita vár ránk a külügyi szolgálat ingatlanjának a finanszírozásáról. Mivel látom, hogy még vannak kérdései a bizottság felé, javaslom, hogy akkor a döntést a következő ülésre halasszuk. A fordítási szolgálat főigazgatója Ferlézen úr itt van, köszönöm, hogy eljött. Sajnos most ezt az eszmecserét nem tudjuk lefolytatni, de meghallgattuk a kérdéseket, és talán ön az ülésünk után, vagy azzal párhuzamosan, vagy utána később írásban meg tudná válaszolni a kérdéseket, hogy beleegyezhessünk ebbe az átcsoportosításba, amire önöknek szükségük van. Ez a 15-ös pont volt. Javaslom, hogy akkor a 16-osra térjünk át. Itt az egyéb intézményre vonatkozó átcsoportosítási kérelmekről van szó. Az első a számbevőszékre vonatkozik. Üdvözlöm Reis de Vriest, aki a számbevőszék kiemelkedő tagja, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlamentben pár évvel ezelőtt képviselőként megismerhettem, majd pedig a holland kormány szintén kiváló tagja volt, és a tanácsban is fontos feladatokat töltött be. Helga Trüppel, az előadónk, ezt az első átcsoportosítást kérem mutassa be. Köszönöm, elnök úr. Már legutóbb is ezen átcsoportási kérelemmel kezdtük a vitát. Nem volt ez számomra nagyon nagy probléma, de a kollégák felvetettek kérdéseket, és ezért most a számvevőszég képviseltette magát az ülésünkön, hogy remélhetőleg meg tudja válaszolni a kérdéseket, ezért inkább először a kollégák kérdéseit várnám. Sachant qu'on pas le temps d'un débat. Bien. Euh, De tudjuk, hogy vitára nincs időnk, mondja az elnök. Ezt Brace talán elmondhatná nekünk, hogy miért fontos ez az átcsoportosítás a számvevőszéknek. Igazgató úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy a múltkori ülésen nem lehettem jelen. Ez az átcsoportosítás eh, egy tanácsi rendelet alkalmazása, ez egy 1977-es eh, rendelet, amely a bíróság tagjai számára rendezi a helyzetet, eh, és arra is, hogy mi történik akkor, hogyha a bíróság valamelyik tagja a bíróságot elhagyja. Köszönöm. Figyelembe véve ezeket a magyarázatokat, kérdezem az előadó asszonyt, hogy támogatja-e a szavazást az átcsoportosításról. Volt még egy másik kérdés is, Vertman asszony. Köszönöm szépen, Értem ugyanaz alapját ennek az átcsoportosításnak, ennek ellenére felmerül bennem az a kérdés, ami megválaszolatlan marad, hogy egy áttelepülés innen egy viszonylag közel lévő tagállamba, hogyha jól emlékszem, 20 ezer euróba kerülhet ez az átköltözés talán először a bizonyítékokat kellene benyújtani, és utána kérni a kifizetést, vagy ez egy adhok kifizetés, amely azonnal megtörténik, úgymond globális szinten. Hát elnézést, de én szívesen nyertem volna több információt ezzel kapcsolatban. Igazgató úr, erre a kérdésre tud válaszolni? Igen, röviden elmagyarázom. Először is a költségvetésbe kell, hogy legyen ez a pénz, tehát mint kötelezettségvállalás, még mielőtt lépünk. Itt öt tag költözött, két svéd és egy osztrák tag a számbevőszégről, akik az év második felében fog távozni, azután két tag fogja őket helyettesíteni, és Debrecen úr pedig ez év elején csatlakozott a számbevőszékhez. Minden esetben két-három költségbecslést kaptunk a költözés esetére, és meg kell nézni, hogy az esetleges költségekre meg lesz-e a szükséges pénz. Köszönöm. Előadó asszony ennek alapján mit javasol? Most értem, hogy talán az egész pénzre nincsen szükségük, és ahogy mondtam, az volt az érzésem, hogy rendben van, hogyha, ki, hogyha ezt követjük, és azt javaslom, hogy mellette szavazunk. Akkor ezt az átcsoportosítás szavazásra bocsátom, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Tartózkodás? egy tartózkodás. Köszönöm, akkor döntöttünk az átcsoportosításról, így a számbevő szék elégedett. Helga, van egy másik átcsoportos a külügyi szolgálat számára. Igen, köszönöm, elnök úr. Ez bonyolultabb számomra, és ez talán a következő napirendi pontunkhoz kapcsolódik az épületekhez, mert itt azt kérik, hogy a külügyi szolgálat számára, kiol, itt felolvasok egy mondatot, ez lehetővé teszi, hogy a szükséges szolgáltatásokat elvégezze az előpari külügyi szolgálat számára. A bizottság emberi erőforrás igazgatója és a, az engedélyező iroda lehetővé teszi mindezt az átcsoportosítás vagy áthelyezés esetén és új felvétel esetén plusz személyzet felvétele ahhoz, hogy a külügyi szolgálat új épületét igazgassák. Ez 1,6 milliót jelent plusz pénzt ahhoz, hogy az új épület kezelését lebonyolítsák, és hogy őszinte legyek, számomra ez egy kicsit furcsa. Így most rögtön átlépünk a következő pontra is egyben. Szerintem jó lenne a kettőt egybevenni azért, hogy teljes képet kapjunk a felelősöktől. Mit jelent ez? Mert, ha jól értem, ez nem a legjobb megoldás a megfelelő kezelésre, irányításra, és szerintem ez meglehetősen költséges. Köszönöm előadó azt, hogy most pedig a 17-es pontra át Térünk, de közben nyitva adjuk a 16-os pontot. Átadom a szót Monika Holmeyerhez. Közben üdvözlöm a külügyi szolgálat igazgatóját, aki ezzel az ügyel foglalkozik. Mindenki emlékszik arra, hogy milyen fontos vitákat folytatunk kétszer is a Költségvetési Bizottságban erről. És most arra van szükség, hogy állásfoglaljunk. Holmeyer asszony a szó. Annak úr, nos itt ez egy nagyon fontos döntés, és ezt meg kell világítanom annak fényében, amiről határoztunk, illetve amiről beszéltünk az utóbbi ülésen. Azaz a kérdés az, hogy a Prédel 1-2 épületek vásárlása, bérlése opció-e, a Nisbrovs Capital épület béléséről van szó. Alapvetően a Breder 1-2 megvásárlása lehetséges lenne. Itt nem térnék ki arra, amit a bizottság írt a költségekről, de ez némileg kétséges, ezek az adatok, de erről nem szeretnék most részletesen vitázni, mert ami a lényeges ebben az esetben, az az, hogy a, a Bredel épület körülbelül 5 éven keresztül renoválandó, és hogyha ez a külügyi szolgálat oda beköltözne, ez bizonyos, bizonyosan még drágább lenne, hiszen egyéb intézkedésekre is szükség lenne. Ez egyébként egy problémát vet, vet fel, még pedig egy időbeli problémát mindenek előtt, ami úgy néz ki, hogy ez egy vízes és egy fokozatos átköltözést jelentene, hiszen a pont felszabaduló épület beköltöznének fokozatosan be a, a munkatársak, és a tanács nem tudna elfoglalni az épületét, nem állna a rendelkezésére terület, felület, tehát egy új épületet kellene mindenképpen bérelnie emiatt. Amíg a költözés lezajlik, addig a külügyi szolgálat különböző irodáinak összeköltözés egy épületbe jelentősen elhalasztódna, és az nagy probléma. A költségek szintjén a bizottság becslései szerint nem tudok becsléseket mondani, hogy mi lenne olcsóbb, mi lenne drágább, de minden esetben nem lenne problémamentes ez az egész, hiszen gondoljuk el, hogyha a Brédel 1-2 ezek 70-es évekbeli épületek, hogyha ezeket teljesen renoválni kellene, akkor itt van például az azbest problémája. El lehet képzelni, hogy ez mit jelentene. Hát Bokros úrnak úgy látom mert égnek el a haja ezeket halván, de itt 70-es beli épületekről van szó, és hogy mi minden merülhet ott fel, hogyha valaki rendesen elkezdi ezeket renoválni, nos hát ez nem egyszerű. De a tényeket illetően nem egyszerű döntés ez, nincs sok opciónk, viszont és éppen ezért egy nagyon világos véleményt fogalmaztam meg. Elsősorban elnök úr szeretném elmondani, hogy végre fel kellene hagynunk azzal, hogy ugye itt van állandóan egy ilyen kísérlet a költségvetési szakbizottság felé csak fele annyi számadatot adnak, és titokban tartanak dolgokat, és csak új visszakérdezésre, kutató tevékenységre jutunk hozzá a számunkra fontos számadatokhoz, hát ez egész egyszerűen kellemetlen. A megbeszélések személyes szinten mindig nagyon kellemesek voltak, de a tények felkutatása nem mindig egyszerű. Egy példa, hogyha a bizottság például azt mondja, hogy 800 ezer eh, négyzetméter a tervezett felület, és ebből az okból jelenleg 880 ezer négyzetméterről van szó, akkor nem megfelelő azt mondani, hogy mindaz, ami 850 ezer négyzetméterig van, az költségvetési szempontból semleges, hiszen hogyha most költségvetési szakbizottságként ezt nem mondhatjuk, hiszen itt ezek számadatok, és a terület biztosan nem lett költségvetési szempontból semleges, amire mindig is szükség volt, és amit terveztek. A kapitál épületre visszatérve, itt egy béleti szerződésről van szó, és nincs vételi opció, 2011-ig kell kiköltözni, és ki 2,11 millió az összeg, 15 hónapig ez bérlő nélkül volt, és a végköltségeket még nem lehet teljesen kiszámolni, mert a fitting autót még nem számolták ki, illetve nem tisztázták, mindez tapasztalati értékeken nyugszik a bizottság részéről. Ez azt jelenti, hogy az összegek még 12,5 milliót is meghaladhatják, de ez alatt az összeg határ alatt is maradhatnak. Költségsemlegességet kell mondani őszintén, szóval ezt nem lehet így elérni. A biztonsági koncepció még mindig nem, nem, ezt még mindig nem kaptuk meg, azt sem, hogy hogyan néznek ki ez az épület belülről, hogyan lenne felosztva a terület és a fitting out még mindig nincs kész, ott ö, ö, 20 millióról van szó, a biztonság pedig 8,5 millióba kerülne. Tehát ebből az okból véleményem szerint, én beírtam a véleményembe, hogy a költségeltérések, a jelentős költségeltérések mindenféleképpen csak indoklással együtt szolgáltathatók, hogyha a költségnövelésről van szó. Ha nincs költségnövelés, akkor rendben van, és a maximális összeg rendben került kiszámításra, de hogyha költségnövelésről van szó, akkor ragaszkodom ahhoz, hogy mindig részletesen ezeket a tételeket felsorolják. A területekre vonatkozóan 49 ezer négyzetméter rabad, szabadulna fel, 32 ezer a bizottságnál, 12 ezer tanácsnál és 5 ezer a külügyi szolgálatnál a bizottság 2011 2012 2013-ig hozta nyilvánosságra, hogy a területek egy részét más épületekben felszabadítja. Itt 15 ö, ö, ilyen területről van szó. 107 a Kortenberget illetően. A tehát itt bizonyos felület semlegesség alakulhatna a bizottságnál, hogyha a bizottság körülbelül új felületekre, felületeket igényel bizonyos okokból, akkor a véleményemben azon a véleményem vagyok, hogy a bizottságnak pontosan meg kell nevezni, hogy miért és mennyi kiegészítő felületet igényel a már fennálló felületeken túlmenően, mennyit akar ilyet bérelni, illetve mennyi ilyen új épületet akar az indirekten nyert területeket nem lehet hasznos területnek mindig tekinteni, tekinteni, mivel van egy megállapodás a tanácssal, ezért a tanácsot erre nem szólíthatjuk fel, de a tanácsnak szerénynek kell lennie. A 23 ezer négyzetméteres új épület, illetve az, hogy 12 ezer négyzetméter marad, azt abból adódóan, hogy a külügyszolgálat munkatársai változnak, áthelyeződnek. Nos, mindent meg akar tartani, tehát ez az intézmény még a relax épületet is, és meg kell alapítani, hogy ez a legnagyobb bővítés, amit valaha is átélhettünk így épületek szintjén, éppen ezért a tanácsnak középtávú stratégiára van szüksége, illetve ezt kellene végre bemutatnia, hiszen nem lehetséges, hogy az intézmények egyre csak bővítik a területeiket, az ingatlanaikat, és soha nincs egy igazi üzemgazdasági jellegű stratégia a e tekintetben. A bizottság példaszerűen jár el, amennyiben az épületeit a kedvezőbb területeken próbálja elhelyezni, és nem pedig a legdrágább európai negyedben. A tanácsnál eddig ez a tendencia nem felismerhető, az összes fordító, itt helyezték el Brüsszel középpontjában, és én ezt egészen egyszerűen nem tudom belátni, hogy erre miért van szükség, és a tanácsnak ebben az összefüggésben mindenképpen el kellene gondolkodnia, és ezért is szerepel a véleményemben az a felszólítás, hogy a tanács, a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat is egy ingatlan portfóliót üzemgazdasági szempontból kell, hogy kialakítson, hogy itt egy jobb összefogása jöjjön létre az ingatlan politikának és ingatlan stratégiának. Nos, elnök úr, elnézést, hogy ilyen világosan fogalmazok, de hogyha nem mondom ezt ki, akkor szintén nem javul a helyzet. Most én az egyes opció mellett szavazok, de kérem a szakbizottságot, hogy nyomati, nyomatékosan kérem önöket a kapitalépület esetében, hogy az összes véleményt, amit bemutattam, azokat támogassák, hogy minden feltétel, ami ehhez kapcsolódik, az a Költségvetési Szakbizottság egész részéről támogatható legyen, hiszen egyebekben a külügyi szolgálat 15 hónap, felépítése 15 hónappal tolódna el a külügyi szolgálat, mert egyébként sem szerencsésen kezdett, hogy finoman fogalmazzak, és remélem, hogy az épületek szintjén legalább jobb lesz a helyzet, mint ahogyan jelenleg áll a helyzet a külügyi szolgált munkával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak. Elnézést, hogy az időre emlékeztettem, már csak 5 percünk van, és ma mindenképpen döntenünk kell. Manka úr, egy mondat. Köszönöm. Rövid leszek, másfél percben beszélek. Kedves kollégák, a kolléganő felsorolta a jelentésben az összes ismert tényt, és nagyon racionális konklúziót javasolta a korlátozott erőforrások alapján, de ha látjuk a helyzetet, akkor azt tapasztaljuk, hogy a bizottság úgy járt el, ahogy nem kellene eljárnia, és semmi mozgástér nincs a hatékony lépésekre, ez mind a vásárlási árat, mind pedig a bérleti árat illeti. Nincs alternatívánk, és nincs mód a releváns vitára, hogyha ezt a mozgásteret nem teremtjük meg, akkor nem vagyunk professzionálisak. Reméljük, hogy nem fog ez kárt okozni, kedves kollégák amikor nem volt alternatíva a magánéletemben, akkor én azt mégiscsak létrehoztam, egyébként ez így volt a közvélemény irányába is, és tiszteletben tartották a, az álláspontomat. Olyan megoldás kell, ami nem okoz problémát, úgyhogy én itt csak az előadót tudom támogatni, nincs más választásom, támogatom a véleményt. De van egy másik javaslat is, hogy kötelezzük a parlamentet és a bizottságot, hogy hasonló eljárásokat kerüljön a jövőben. Ártunk úr, egy mondat. Voorzitter, één zin. Ik kies nog voor... Elnök úr, én sem az egyes, sem a kettes opciót nem választom. Jelezni szeretném, hogy én a javaslat ellen szavazok, és mi a külügyi szolgálat ellen vagyunk, hiszen hatalmas költségekkel jár. Hertman asszony, igen vagy nem? Ezt szeretném rögzíteni, hogy itt nincs költség, semlegesség, és ezt megígérték, a vételerről nem tudunk, és csak egy pillanatig vitáztak velünk erről, és éppen ezért azt hiszem nehéz, nagyon nehéz egy ilyen dolgot elfogadni. Nagyon-nagyon sokat vitatkoztunk mindenről. Utolsó kérdés, amit tisztázni kell, a beliár opció az választható-e, működőképes, vagyis a Bredel opció megfelelő lenne, vagy nem. Azt mondja az előadó, hogy nem, mert plusz költségeket jelent, és most körbejártuk a kérdést. Aglund úr, igen vagy nem, Gressler asszony, majd pedig szavazunk. Aglund úr, elnök úr, megint olyan helyzetben vagyunk, amikor senki sem elégedett, de közben dönteni kell, mert sietünk, és ez abszurd. Senki nem gondolja arra, hogy egy perc múlva elmennek a tolmácsok, mondja az elnök. Ez is abszurd, hogy már az ülésnek vége van, és nem tudunk dönteni. Én azt mondom, hogy ne szavazzunk erről, mert nagyon sok mindent szeretnék mondani, és hogyha most döntünk, akkor én nem fogok emellett dönteni. Elnök, emlékeztetem önöket, kedves kollégák, akik panaszkodnak arra, hogy nem volt elég időnk, hogy már a határidőt igenis meghaladtuk, nagyon is meghaladtuk, a, figyelembe véve a, az eljárási szabályzatunkat, már meg kellett volna adni a véleményt, és a Bredel opció van már csak előttünk. Nagyon fontos ügyről van szó, és a Költségvetési Bizottságnak döntenie kell. Képesnek kell erre lennie. Düra asszony, szeretném azt mondani, hogy a pestés és a kolera között kell ma változnunk, ez nem jó megoldás, ez nem tud minket elkötelezni, és azt kérem, hogy a bizottság legközelebb tervet készítsen. Én a parlament épületei esetében is mindig ellene vagyunk, aztán mégsem úgy járnak el, és követelem, hogy a bizottság esetében is így járjunk el inge. A probléma az, hogy egyáltalán nem is tudjuk, hogy a Capital épület az alkalmas-e, és hogy mibe kerül egyáltalán ez az átköltözés a Capital épület esetében, mik a valós többletköltségek. Nos, ezen adatok nélkül én nem tudok szavazni. Oui, mes chers collègues, en même Kedves kollégák, hónapok óta az összes politikai frakció szemrányást tesz Aston asszonynak és a külügyi szolgálatnak, hogy nem nyilatkozik meg és nem hatékony a nagy külpolitikai problémákat illetően az EU részéről. Ezen a dolgon hosszasan dolgoztunk, mindent még nem rendeztünk, az összes pontosítás kellene, de nem kaptuk meg őket, és sajnos van, eljön a pillanat, amikor dönteni kell. Előadó asszony, a kéréseitől függetlenül kérdezem, hogy mit javasol? Én az egyes opció mellett vagyok a teljes vélemény figyelembevételével, és kérem a bizottságot és a külügyi szolgálatot arra, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre, és hogyha megvannak ezek a válaszok, akkor én az egyes opciót támogatom, és a második dolog Inge le. a Capital épületet nem kell felszabadítani, nem kell elhagyni, ez nem szükséges. Megnéztem időközben ezt az épületet, és az nem szükséges. A Bredel épület biztonsági szempontból szintén problematikus, hiszen az épület mellett közvetlenül van egy benzinkút, tehát, hogyha van egy szupermarket vagy egy benzinkút egy ilyen épületben, hát ez biztonsági szempontból nem éppen optimális. Nos, tehát én csak azon opciók között tudok választani, amit rendelkezésemre bocsájtottak ingatlan politikai jelentéstevőként és azt a követelést fejezhetem ki, hogy közép és hosszú távú tervezésre van szükség nem a parlament részéről, hanem a bizottság, a tanács és az Európai Külügyi Szolgálat részéről, és középtávon ez fél éven belül rendelkezésünkre kell, hogy álljon, mert én egyszerűen blamának tartom, amit zajlik. Bien. Je vous Donc, Köszönöm. Akkor szavazásra bocsátom az előadónk véleményét. Az egyes opció mellett ki van? Egyes opció mellett meg kell számolni. Tizenhat ellene ki van. Heten vannak ellene tartózkodás. Négy tartózkodás akkor az opciót elfogadtuk, kedvezően fogadtuk a véleményt. Az átcsoportosítást illetően az előadót kérdezem, hogy most tudunk, tud dönteni az átcsoportosítással kapcsolatosan, vagy több időre van szüksége. Jó, akkor legközelebb fogunk az átcsoportosításról szavazni. Köszönöm. Elnézést, hogy egy kicsit fejetetére állítottam a dolgokat, vagy egy kicsit sürgettem önöket, de ma muszáj volt dönteni, már több hozzászólás nincs, és kérem, hogy a koordinátorok maradjanak a teremben.